Good morning, distinguished ladies and... Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Mindenkit sok szeretettel köszöntök az AFET ülésén, tehát a Külügyi Bizottság folytatja az ülését, amelyet tegnap kezdtünk, és a Bosznia-Hercegovinával foglalkozó választás napirendi pontokat fogunk megvitatni. Az első a választási megfigyelő misszió, amelyre 2018. október 7-én került sor, és aztán pedig a 2018. évi jelentést is. Hadd mondjam el, hogy az Európai Parlament delegációja az október 7-i általános választásokat vizsgálta, ugyanis ezeknek a választásoknak az ország jövője szempontjából nagyon nagy a jelentőség, ezt nem lehet alábecsülni. És meg is adom Frank Engel kollégának a szót, legnagyra becsültebb kollégáknak a szót, aki a parlament választási megfigyelő misszióját vezette, parancsolj. Thank you very much, Edward. I, uh... Köszönöm szépen. Edward ezt a nagyra becsült kolléga megszólítást megtiszteltetésnek veszem. Beszámoltunk írásban is erről, ahogy ugye mindenki tudja, nem ez a legkönnyebb helyzetben lévő ország. elég, hogyha emlékeztetünk mindenkit arra, ugye, hogy milyen eh, történelmi események voltak a múltban. Október 7-én eh, tartották eh, tehát a parlamenti választásokat a képviselőházba, aztán a Bosnyák Föderációba is, illetve a Szerb Köztársaságba is, illetve a Szerb Köztársaság elnöke és alelnökére is lehetett szavazni, illetve a Bosnyák Föderációra is. föderáció esetében is ugyanez, tehát igen összetett volt a helyzet októberben. Én rögtön rátérek arra, amit tapasztaltunk. Nyilván nem tudunk mindenütt ott lenni, úgyhogy csak a saját tapasztalatainkról tudunk beszámolni, de egyébként a véleményünk az nagyon hasonló volt, a tapasztalataink nagyon hasonlóak voltak az EBS e eh, missziójéval. A NATO parlamenti közgyűlése is küldött eh, egy delegációt, az Európa Tanács nyilvánvalóan jelen volt a helyszínen, tehát sok eh, delegáció volt, választási megfigyelő misszió, és azt alapítottuk meg, hogy relatíve rendben mentek a választások, így a nap végére ezt kimondhattuk, tehát legalábbis technikai szempontból. Azonban több találkozón is részt vettünk, több ilyen találkozót is tartunk, amikor választási megfigyelő missziókra kerül sor, és ezekből az derült ki, hogy azért nem volt minden tökéletesen rendben, tehát nem voltak teljesen korrektek ezek a választások. Azért, mert a bosnyák társadalom minden rétegéből gyakorlatilag azt hallottuk, hogy igen intenzíven kondicionálták a szavazókat a választás előtt, és ebbe bizony a fenyegetések is beletartoztak. Tehát azt mondták, hogy a lakása, az emberek lakása, autója, munkahelye csak akkor biztonságos, ha megfelelő, ha helyes módon szavaz, de hát az az igazság, hogy ez ugye a világ más részein is előfordul. De hát, ha egy olyan országról van szó, amely ugye tagjelölt, és Európai Uniós tagállam szeretne lenni, azért jó lenne, hogyha ilyen jelenségeket nem tapasztalnánk. Azt is mondták többen, hogy a legpiszkosabb választási kampány után következtek ezek a választások, és számunkra is nyilvánvaló volt, hogy a sok sárdobálás után sajnos a legtöbb politikus, aki indult ezen a választáson, nem igazán bosnia hercegovinát és érdekeit tartotta szem előtt, hanem a saját kis területét, és ez továbbra is így tapasztalható a bosnyák politikai szintéren, mindenki a saját kis érdekeit képviseli. Voltunk Szarajevóban, Páléban, Szokolácsban, Zenyicában és Kiseljákban, ez volt hát fizikailag lehetséges egy ilyen kis misszió esetében földrajzilag. Érdekes lett volna, hogy ha mondjuk tovább megyünk a szerb köztársaság területére, egy picit tovább megyünk, akkor mit tapasztalunk, mert a választás napján igen sok demonstráció volt, az állampolgárok demonstráltak, két fiatal férfi eltűnése és halála miatt. Ennek a körülményeit nem világították még meg azóta sem, de az emberek úgy gondolják, és ezt követelik, ezért mentek tízezrével az utcára, hogy megfelelően működő jogállamot követeljenek. Sokszor hallottuk a csalás és a korrupció témájával kapcsolatban, hogy más államokban a maffia működik, Bosznia-Hercegovinában a maffia az állam és hát ez lehet, hogy egy érzelmi megközelítés, de elég pontosan leírja az emberek érzéseit. Formálisan és informálisan is hallottuk ezeket az észrevételeket a választás napján. Hát több mindent lehet sajnálatosnak nyilvánítani itt a választásokkal kapcsolatban. Nem erősítettek meg mindent utólag, de azért szomszédos és távolabbi országok is beavatkoztak, részt vettek a választási kampányban is és ugye más országok szövetségeseinek a részvételét nem feltétlen kell, vagy akarjuk kizárni, de hát azért egy kicsit fura mondjuk a szarajevóiak számára az, hogy az Orosz Föderáció vezetői megérkeznek a szerb köztársaságba a bosnyák választások előtt. Hát ez azért nem talált túl jó fogadtatásra, gondolom fordítva sem lett volna így. Voltak problémák a választás során, de valószínűleg megfelelőnek kell ezt minősíteni. Az egyik dolog, ami mm, picit megdöbbentett bennünket, ezt meg akartam említeni, mielőtt befejezem, az, hogy a nemzeti választási megfigyelők száma igen jelentős volt. az országon belül a Podlupom megnevezésű szövetség, választási megfigyelő szövetség képviselői voltak jelen. Ezt én érdekesnek tartottam abban az értelemben, hogy több száz, több ezer fiatal jelent meg, aki nem jelölt volt, és nem jelölteket kísért, hanem állampolgárként jelent meg, hogy megnézze, hogy hogyan zajlanak a választások és így igyekezett hozzájárulni ahhoz, hogy korrekt módon, megfelelő módon bonyolódjanak. Köszönöm szépen, elnök úr, ennyit kívántam mondani, és a részletek természetesen a dokumentumban olvashatók. Köszönöm szépen, most pedig Picula úr következik, a delegáció elnöke. Látom, hogy meg van lepődve, nem tudom, nem kért szót. Jó, hát akkor köszönöm szépen, és akkor Préda úré a szó. Köszönöm szépen, Elnök úr, én szerettem volna elmondani először is a választásokkal kapcsolatban, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Parlament missziója a helyszínen megjelenjen. Ugye más Balkán országokban is, Nyugat-Balkán országokban is követtük a választásokat, Albániában például, Macedóniában, Koszovóban, és ezért is úgy gondoltam, hogy, hogy nagyon jó az, hogy Bosznia-Hercegovinába is elmentünk bekerült a vizsgált országok klubjába ez az ország. A beszámolók, a megfigyelők beszámolói szerint általánosságban korrekt, megfelelő módon bonyolították a választásokat. Persze azt el kell mondani, hogy a választójogi törvényt nem változtatták meg. Itt volt egy jogi kiskapu az Alkotmánybíróság döntése után. nem leptek meg engem a megfigyelők következtetései, illetve benyomásai, tehát azt mondták, hogy polarizálódott a vita, és ezt már láttuk a választások előtti időszakban is. Most még hosszabb volt ez a kampányidőszak, mint a általában szokásos, tehát már másfél évvel, október 7-e előtt beindult a kampány, és lehet, azt lehetett tapasztalni, hogy a retorika igen negatív, felmerülnek a múlttal kapcsolatos félelmek, és így tovább, és mindez végül oda vezetett, hogy nincs változás, ugyanaz a párt maradt. Tehát gyakorlatilag megerősítették az emberek azt, ami már volt, a győztesek és vesztesek helyzete változatlan maradt, nem kell emlékeztetni erre. Azt hiszem senkit. Minden választásnak ez volt eddig az eredménye. Az EBESZ misszió ajánlásokat készít, hogyha a jelentésüket benyújtják, akkor azt gondolom, bár nyilván mindenütt teszünk ajánlásokat, a választási megfigyelő missziók ezt teszik, a parlamenti megfigyelők is, az EBSZ e is mindenütt ezt teszik, és szerintem fontos lenne, hogy ezekhez aztán ragaszkodjunk is. Tehát a következő szarajevói látogatáskor, remélem, hogy január elején eh, sor kerül erre, akkor már ott ezt hangoztatnám, hogy vegyék figyelembe, komolyan eh, vegyék figyelembe az ajánlásokat. Köszönöm szépen. Rádós úr a következő. Hvala lijepa gospodine predsjedniče mislim da je dobro, da izvješće pokazuju da su izbori u tehnici. Köszönöm. A jelentés azt mondja, hogy technikai értelemben ez egy viszonylag tiszta választás volt. A probléma az, hogy van két ügy, amit nem sikerült rendezni a választás előtt. Az egyik a szövetségi képviselő ház, illetve a szerb köztársasági képviselőház. Ezek a házak kellene, hogy garantálják a jogait a három államalkotó népnek, ugyanakkor ebben a három házban, ebben a két házban az egyik népesség képviselőit más nép választja meg, akik aztán nem is foglalkoznak a jogvédelmével azoknak, akiket egyébként szolgálnak. Ez egy rossz dolog, és bizalmatlanságot kelt a politikai rendszerben. A másik ügy az az elnöksége a Boszniának. Három emberből áll ez az elnökség, akik a három népet képviselik a horvátot a horvátok leadott szavazatainak 2-3 százalékával választották meg, ami nem jó üzenet arra nézve, hogy ténylegesen érvényesülnek-e a horvátok jogai Bosznia-Hercegovinában. Azt reméljük, hogy a választási bizottság kiavítja ezeket a hibákat a Bosznia-Hercegovinában, és azon belül is a szerb köztársaságban. Ez a bizottság azonban, a választási bizottság egy technikai bizottság, és talán se kompetenciája, se ügyessége nincs arra, hogy javítsa, kijavítsa ezeket a problémákat a választási törvényt sem módosították a választás előtt. Ezekkel a problémákkal foglalkozni kell. A helyzet eh, ilyen módon illegitim. Azt sem szabad elfelejteni, hogy van egy bírósági ítélet arra vonatkozóan, hogy Svinci nem tartották tiszteletben. Eh, next speaker is Madame Juliana Juliana Zofko a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Horvátul, a német, angolul fogok beszélni. Noha, e, igazándiból lehetne mellett is érvelni, hogy horvátul beszéljek. E, ennek a háznak mindig ki kellene mondania, azt, ami megállapít Bosznia-Hercegovináról. Erdogán például egy évvel a választások előtt jártott és kampányolt, és rá kell mutatni arra, hogy Törökország játszotta a legnagyobb szerepet a horvát elnökségi tag megválasztásában. Az iszlám közösség arra instruálta a Mohamedán családokat, hogy a családból legalább egy szavazatot adjanak le a második horvát jelöltre. E, így aztán Mohamedán szavazatokkal nyert ez a horvát személy. E, mi a probléma? Az, hogy Törökország és Oroszország nyomulnak a határaink felé. Itt normális választásokról beszélünk, holott ez nem egy, ország, nem egy normális ország. Most volt két napja a Daytoni megállapodás évfordulója. Bosznia-Hercegovinában azt látjuk, ami lehet máshol is a közeljövőben. Éppen ezért ezeket a kérdéseket körül kell járni, az érdekeket, a külső érdekeket meg kell vizsgálni, és nagyon sajnálom, hogy a kollégák nagy része nem vesz részt ezen az ülésen. Ez mutatja, hogy milyen kevés érdeklődést mutatnak a Dél-Kelet-Európa biztonsága iránt. Köszönöm, kérem még valaki szót, delegációk tagjai, delegáció tagjai vagy árnyék előadók, amennyiben ez nem így van, Frank, tessék, röviden összefoglalhatod. Köszönöm, Eduard, ezt akkor meg is teszem én eh, szándékosan nem akartam nagyobb politikai elemzésekbe bocsátkozni, mert ott a választási megfigyelés technikai részleteiről akartam beszélni. Eh, Zsirko Komcsics eh, megválasztásával kapcsolatos balhé ról annyit lehet elmondani, hogy lehetséges volt jogilag a megválasztása. Úgy történt, ahogy történt, de ez jogilag történt, jogosan történt így ami azt mutatja, hogy az intézményes struktúrája a bosnyák államnak immár nem felel meg annak, hogy autonóm és modern állam működjön ez alapján. Lehet, hogy szükséges lesz egy Dayton utáni elrendezés megalkotása. Nem tudom, hogy az Európai Unió részvételét ilyesmiben egyáltalán örülnének-e neki. Az biztos, hogy az elégedettség a rendszerrel az nem jellemző erre az országra. És aztán csatlakozva ahhoz, amit Zsiliana mondott, az normális dolog, hogy mondjuk egy bajor választáson megjelenik az osztrák kancellár és kampányol. Tehát nem az a probléma, hogy kimegy, Plenkovics megye Boszniába. Ami engem aggaszt, az az, hogy most már van egy szaudi, vahabita, illetve török befolyásszerzés Boszniában. A szerb köztársaságnak a belső logikája pedig nem arra épül, hogy Bosznia, mint szövetségi állam jól működjön. Azt mondtam egyébként a sajtókonferencián Boszniában, hogy mindenkinek tudnia kell, hogy ha Bosznia be, be akar lépni az Európai Unióba, akkor nekünk egy tárgyaló félre van szükségünk, nem kettőre vagy háromra. És amit itt most lehet csinálni, az az, hogy kialakítjuk ezt az egységét ennek a tárgyalófélnek, és ehhez képest ugye a szerb elnök azt mondta, hogy nem fog elutazni ezekre az elnöki, kollektív elnöki ülésekre, hanem majd videokonferenciával vesz részt rajtuk. Úgy tűnik, hogy nem ez történik, de mindegy. Az, ami nekünk a délkeleti határainkon történik, az, az szerintem rendkívül aggasztó. Koszovóban és a, Koszovóval és Alvániával hát problémázunk, ott, ott rámutatunk a problémákra, Bosznia esetében nem. Miközben néhány tíz kilométerre az unió határaitól kialakul egy vahabita erődítmény. Boszniának segíteni kell, hogy ellenálljon, és szüksége van az Európai Unió nagyobb részvételére. Köszönöm. Köszönöm ezt az értékelést sok nyitott kérdés maradt. Ezeket gondolom majd később lefedjük. A 2018-as bizottsági jelentés Bosznia-Hercegovináról a következő napirendi pontunk. Ez a második vita ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Decemberben szeretnénk szavazni erről. A raportőrtől azt szeretném, hogyha a kompromisszumos módosítókat ismertetné. Preda úr a szó. Köszönöm, elnök úr. Ahogy ön is mondta, ez már a második beszélgetés erről a témáról. Augusztus végén kezdtük ezt az új jelentést, illetve annak vitáját. Történtek azóta elmozdulások, érkeztek módosítók, és ezeket megpróbáltam figyelembe venni a legfontosabb fejlemény, az előbb említett téma a, változ, a választások, és aztán voltak még pozitív fejlemények is augusztus vége óta, például egy energiastratégia elfogadása, illetve a büntető eljárás jogi törvényel kapcsolatban is voltak, volt pozitív fejlemény a választás előtt Az egyik pontosítás azért volt szükséges, mert túl hosszú lett volna a szöveg, és ez a fordításnál gondot okozott volna. Gondot okozott volna. Én egy bekezdést tettem hozzá a szöveghez. A befolyásszerzés visszaszorításáról, aminek az egyik eszköze az Európai Unió élénkebb érdeklődése kellene, hogy legyen E, és ezzel átállíthatjuk Boszniát egy e, európai birányultságra. 190 módosítót e, kaptam ehhez a jelentéshez, ami nagyjából az átlagnak megfelel egy ilyen jellegű jelentésnél. Én azt javasoltam, hogy legyen 27 kompromisszumos módosító, ami 124-et fedne le a 190-ből. E, megpróbáltam a lehető legkompromisszumkészebb lenni, e, miközben természetesen az üzenet e, koherens kell, hogy maradjon. Ami elengedhetetlen része nyilvánvaló, hogy problémát okozhat az is, hogyha egy bekezdés fél, fél oldalas. E, a Strasbourgban találkoztam az árnyék előadókkal, és e, most e, próbáljuk véglegesíteni a kompromisszumokat. Én köszönöm a kollégáknak a munkát, illetve Tonio Piculának is, aki delegáció vezetőként részt vesz ebben a munkában, és ő Boszniával meg Koszovóval foglalkozik közelebbről. Én néhány dologra kifejezetten fölhívnám a figyelmet a kompromisszumok kapcsán, és először is pontosítanám, hogy nagy érdeklődés volt a az alapvető szabadságjogokkal kapcsolatban, a diszkriminációmentesség, a sajtószabadság, a korrupcióellenes harc, a terrorizmus, a szélsőségesség, E, illetve a bírói függetlenség. Ezek voltak a témák, amelyhez a legtöbb módosító érkezett, és e, azt gondolom, hogy ezekben a témákban lehet is kompromisszumot kidolgozni. A háborús bűnösök e, kinyomozása, illetve az eltűntek helyzete, a migráció, amely idén egy rendkívül forró téma volt, még forróbb, mint korábban illetve a környezetvédelem szintén egy visszatérő példa. A kompromisszumok fő üzenete az, hogy reméljük azt, hogy Bosznia-Hercegovina válaszol majd az Európai Bizottság további eh, felvetéseire, és már is késlekedés látunk egyébként a kötelezettségvállalások vonatkozásában. E, Szarajevó vállal dolgokat, és aztán e, késlekedik. E, eredetileg arra számítottunk, hogy még ősz előtt válaszol a bizottsági felvetésekre, aztán most ez egyre inkább kitolódik, de állítólag hamarosan érkezik a válasz Brüsszelbe az elnökkel. Akkor most visszatérve a kompromisszumokra. A választások eredményének végrehajtása úgy tetszik egy olyan téma, amiről beszéltünk is az előbb, e, illetve e, nem helyén való, hogy megpróbálják megakadályozni a különböző testületeknek a megalakítását, felállását, ez elkezdődött, ezeknek a szervezeteknek a felállása, a három tagú elnökséget tegnap előtt iktatták be. Az elnökség volt horvát tagja, Horvátországban volt, és egyébként a kínai, valamint az orosz nagykövetek is nagy szerepet játszottak ebben, ami az orientációra nézve mutat valamit. Nagyon sok munka van még egyébként előttünk. Az üzenet az az kell, hogy legyen, hogy minden szinten felálljanak a különböző hatóságok és testületek a polgárok érdekében. E, tulajdonképpen, ha az végéig ez megtörténne, az csak jó lenne. Most ami a képviselőházat illeti a föderációs szinten, e, ott e, a, arra hívunk fel, mint megáldásra, mert van egy alkotmányos válság, e, hogy a politikai képviseletnek van egy alapvető problémája. Mi kompromisszumkészségre szólítjuk fel a feleket, e, például arra, hogy a finci e, és egyéb ügyekben hozott európai emberi jogi bírósági döntéseknek megfelelően járjanak el. E, még hogyha ezt a 2014-es új megközelítést gazdasági és politikai reformok vonatkozásában el is fogadtuk. Mindig kértük ennek a bírósági ítéletnek a végrehajtását, illetve az ahhoz való hozzáigazítást. Nyilván ez egy politikai kompromisszum eredménye kell, hogy legyen. Ezt mi soha nem hárítottuk el ezt a, ezt a kérdést. E- ennek az alkotmányos megoldásnak a lehető leghamarabb meg kell születnie. A bizottságnak pedig egyfajta útat kell adnia a tagság felé, e, amely az aki e, átvételében minősülne meg. Tehát új reformokra van szükség, amelyek mutatják az ország európai orientációját a választások után. 8 e, percig beszéltem, köszönöm a megértésüket. Thank you very much. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Picula e, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük Préda úrnak az együttműködését ebben a nagyon kemény jelentésben, amikor a 2018-as jelentést terveztet kidolgoztuk, akkor figyelembe kellett vennünk azt, hogy választások lesznek, bár az alkotmányos bíróság megválaszt, meg, eh, változtatta az állását, mégis azt láthattuk, hogy Bosznia-Hercegovinában voltak hiányosságok az állam kialakításában gond volt a képviselettel. A helyzet sajnos nem változott, és a jövőbeli választási törvényben is vannak olyan pontok, amelyeket meg kellene oldani Bosznia-Hercegovinában. jogállamiságra, szubszidásra van szükség, és megfelelő reprezentációt, egyenlő reprezentációt kell biztosítani a társadalom és az egyének számára. A az alkotmány által nem fedett személyek reprezentációra is szükség van. Ezen kívül gond az is, hogy nem ö, hagyják végre a nemzet, illetve nemzetközi bíróságok döntéseit. Remélhetőleg majd a jövő választások után sikerül majd erről tovább tárgyalnunk. A politikai vákum csak tovább súlyos bízhatja a helyzetet tavaly. Bosznia-Hercegovina nem tudott elkönyvelni semmilyen előrelépést, az ország számos területen stagnál, és remélhetőleg az új parlamenti összetétele Bosznia-Hercegovinának azt biztosítja, hogy jobb lesz az együttműködésünk majd, és sikerül majd stabilizálni a társulási szerződést, és ez az egyetlen olyan nyugat-balkáni ország, ahol nincs politikai eh, dimenzió és működés az Európai Unióval. Elnök, köszönöm szépen, most megadom a szót a Nyugat-Balkáni munkacsoport eh, vezetőjének, Kukán úrnak. Polarizált volt a választási kampány, remélhetőleg most már a politikai vezetés Bosznia-Hercegovinában meggyorsítja a folyamatot, a reform folyamatot, illetve az elcsatlakozás prioritás lesz. Látni kell ezt a realitás szempontjából. A jelentés a legfontosabb pontokat felveti, amelyen szembe kell néznie az országnak, beleértve a piacgazdaság javítását, a korrupció leküzdését, illetve a szólásszabadság és a média függetlenségének biztosítását. A jelentés rámutat a különböző kötelezettségek megszegésére, Bosznia-Hercegovina továbbra sem hajtja végre az Európai Emberi Jogi Bíróság döntéseit, a Sejdics, Fincsi, Zornics és Pilaf esetekben. Ezek nagyon súlyos kötelezettségek, amelyekkel foglalkoznia kellene az országnak. Az utolsó hozzászólásom arra vonatkozik, hogy ügyelni kell arra is, hogy ne legyen etnikai, vallási megkülönböztetés Bosznia-Hercegovinában. Hadd ragadja ki egy példát. vecei középiskolások egy díjat nyertek azért, mert nagy bátorságot és aktivizmust mutattak, de más példákat is lehetne még itt megnevezni. Úgy gondolom, hogy támogatnunk kell azokat, akik a szabadságért, küzdenek és fellépnek a gyűlöletbeszéd, a vallási gyűlölet ellen, és azokat kell támogatnunk, akik a bevonást támogatják. Csak így lehet előre haladni Bosznia-Hercegovinában, és azt is kimerem mondani, hogy lehetne ebből egy modern polgári ország, amely nem etnikai megkülönböztetésen alapul. Köszönjük Kukán úrnak, mondja az elnök magának, és a következő hozzászóló Papadakis úr lesz. Köszönöm szépen, Kukán úr! Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, mert nagyon sok módosítónkat elfogadta, kompromisszumokat is létrehozott, különösképpen a szociális dimenzió tekintetében. Ez valóban prioritást élvez, az e- Európai Unió megközelítésében a csatlakozás szempontjából. Tényleg lényeges az, hogy a jogalkotói keret Bosznia-Hercegovinában elfogadható legyen úgy, hogy minden érintett érdekét figyelembe vegyék, és pozitív hatással járjon az ott élők mindennapi életére munkahelyeket kell teremteni, és meg kell védeni a társadalom legsérülékenyebb rétegeit. Úgy vélem, hogy nagyon fontos az, hogy a civil társadalmat bevonjuk ebbe a folyamatba, és hogy pozitívabb jövőt tudjanak maguk számára kialakítani. Két kis változás van a kompromisszumban a 10-esben és a 23-asban. illetve a 173-asban is. Nem akarok most erre részletesen kitérni, mert ezt elküldöm Préda úrnak. Az Európai Parlamentnek meg kell mutatnia azt, hogy van európai perspektíva Bosznia-Hercegovina számára, és bizonyára ez majd segíthet nekik is abban, hogy sikerüljön országokat irányítani. És hogy tudják biztosítani a vallási szabadságot. És egy olyan helyzetre van szükség, amelyben a szabályozói keret megfelel az akinak. alkotmányos változásra van szükség ennek érdekében. Segítenünk kell a másfajta mentalitás, másfajta politikai kultúra kialakítását, amely a kölcsönös megértésen alapul. A gazdasági változásokkal előrelépést tehetnek abból a szempontból is, hogy közelítsenek Európához a szociális jogok területén, illetve bizonyos fajta sztereotípiák leküzdésé területén, amely még létezik. Végezetül hadd mondjam el, hogy az Európai Parlament szerepe most már még fontosabb, és segítenünk kell Bosznia-Hercegovinának. Köszönöm szépen, Papadakos úr, Rados úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Préda úrnak az átfogó jelentéséért és a kitűnő együttműködését, és biztos vagyok abban, hogy nem volt eddig eh, könnyű a helyzete. Röviden hadd eh, beszéljek az alkotmányos eh, kérdésről. Többfajta alkotmányos változás történt már eddig, és nem ez az első alkalom. Más mechanizmusokra is szükség van, nem csak fel kell szólítani arra, hogy legyenek változások az alkotmányban, viszont nem rendelkezünk megfelelő mechanizmusokkal. Az alkotmányos változtatás a Daytoni szerződésben is benne van, de ez még nehezebb politikai kérdés. A bírósági döntések, mint például a Szejdics vagy Fincsi esetek, vagy az alkotmány kívülállású emberek, vagy a Lubics eset, vagy az alkotmányos bíróság azon döntése, hogy bizonyos személyek nem tudtak mostában részt venni a választásokon, tehát vannak, van három olyan döntés, amit most megneveztem, de, de több más ezer döntés van még ezen kívül, amit nem hajtanak végre Bosznia-Hercegovinában. Négy párhuzamos igazságszolgatási rendszer van, ezt nem harmonizálják, néha ezek egymás ellentétesek, és vannak hiányosságok és az igazságügyi rendszerben, a függetlenség tekintetében is, és ez tovább növeli a problémákat. Ez az egymásnak ellentmondó igazságügyi rendszerek megléte, ez további fellépést igényel a részünkről is, hiszen ez az egész rendszert illegálisra teszi az országban, és csökkenti az állampolgárok bizalmát is. Növeli a belső feszültséget is ez Bosznia-Hercegovinában. Úgy gondolom, hogy kevés az esélye annak, hogy a Letonai Egyezményt megváltoztatják. Úgy gondolom, hogy az igazságügyi rendszert kell megváltoztatni Bosznia-Hercegovinában, és azt kell harmonizálni. Harmonizálni kell ezt a négy ö, különböző igazságszolgáltatási rendszert és végre kell hajtani a bírósági döntéseket. Ezáltal lehetne növelni az állampolgárok bizalmát és az állam működését összességében. Belder úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet mondok Préda úrnak, akivel a múlt héten jó megbeszéléseket folytattunk elnyék jelentéstevőként. Egyértelmű volt a megközelítés, és ha meghallgatom most azt, hogy mit mondunk a bosznia hercegonyáról akkor 90-es évekre gondolok vissza, amikor újságíróként jelentettem erről, akkor is szörnyű volt a vita szörnyű mennyiségű áldozat volt, és emlékszem egy telefonbeszélgetésre, aki azt mondta, hogy nem vagyok hajlandó magamról csak úgy beszélni, mint Horvátról. Úgy gondolom, hogy ez passzol az európai elképzelésekhez. Thank you very much. Now I give it floor. Köszönöm szépen, Zsofka asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen azokat a, az üzeneteket, amiket Boszniának küldenek. Korábban boszniai nagykövet voltam, és én is a lehető legjobbat kívánom az ország számára most is, aki jelenleg még önmagát keresi a miniszterelnökünk az EU tanácsülésen megemlítette Bosznia-Hercegovina kérdését, és azt mondták, hogy a Daytoni béke megállapodás szellemisége sérült. Megpróbáltuk megtalálni az fakadó válság kezelésének lehetőségét. Most hétfőn az EU külügyi tanácsán is beszéltek erről. Úgy gondolom, hogy Plenkovics miniszterelnökünk, aki korábban egyébként eh, elnöke volt ennek a bizottságnak, eh, tudja pontosan azt, hogy eh, mi az oka mindennek. Lehet, hogy van egy önző érdekünk, hiszen Bosznia-Hercegovinában nagyon erős horvát közösség van, szeretnénk őket megtartani ott. 500 ezer horvát állampolgár van ott, szeretnénk mindenképpen békét a boszniai, bosznia-hercegovinai határon. Négy állásorolást fogadtunk már itt el, amely egy középutat választ a két szélsőséges megoldás között. Mindennyien megszavaztuk ezt a plenárison, azon kell lennünk, hogy végre az Európai Bizottságot arra bírjuk rá, hogy elfogadja az állásolásunkat, mert nem tudom, mit csinálunk itt. Új megoldást próbálunk keresni, oké, okay, de legyünk reálisak. Az európai megoldások federális országok. Az egyetlen európai megoldás bosznia hercegovina számára a középút, a federalizáció, a állásolásaink végrehajtása és minden alkotmányos döntés tiszteletben tartása, a Daytoni béke megállapodás tiszteletben tartása, amíg azt meg nem változtatják. Elnök, köszönöm szépen. Én nem látok további kérelmet hozzászólásra. Nikola Metrana aztól akadom meg a szót, aki a DJ Nir nevében érkezett hozzánk, két percet adok önnek. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők először is. Hadd mondjam el, hogy milyen nagyra értékeljük Préda úr jelentését, amely kitűnően tükrözi a bizottság meglátásait is, amit egyébként közreadtunk ez év áprilisában. Egyértelmű, ebből a jelentésből, és a saját jelentésünkből is, hogy Bosznia-Hercegovina kihívások előtt áll, hogyha szeretne Európa integráció irányába haladni. A bizottság persze készen áll, hogy támogassa az országot ebben a folyamatban. Konkrétabban jelenleg éppen előkészítjük a bosznia-hercegovinai csatlakozási kérelmet. Van egy út, amit meg kell tennie az országnak annak érdekében, hogy az Európai Unióhoz közelíthessen. Rámutatunk a jogi intézményi kérdésekre, amelyek nem felelnek meg az akinak, illetve az európai standardoknak. Az hatóságoknak az, az ország politikai vezetésének kell megtalálnia a megoldást, de úgy gondoljuk, hogy a politikai vezetők dönthetnek arról, hogy csatlakozási kérelmet nyújtanak be, hogyha kiigazdásra van szükség ahhoz, hogy megfeleljenek az elvárt normáknak, akkor a jogi rendszert is ennek megfelelően kell átalakítani. Ami fontos a perspektívánkból az az, hogy az intézményeket a lehető leghamarabb létre kell hozni, hogy ezek képesek legyenek a szükséges reformokat végrehajtani. Már tárgyalunk a politikai vezetőkkel jelenleg arról, hogy szociális, gazdasági reformokra van szükség, és később ehhez majd kellenek plusz reformok, és ahogy ezt a jelentésünkben is leírtuk. A bizottság kész arra, hogy támogassa az országot ebben a folyamatban. Segítjük az országot abban, hogy megoldásokat találjanak, amelyek megfelelnek a mi akinknak, normáinknak. És természetesen együttműködünk az európai intézményekkel is ebben a folyamatban. És természetesen az Európai Parlament is nagyon fontos szerepet tud ebben játszani, és várjuk az együttműködést önökkel. Köszönöm szépen. Köszönöm. Minden érintett tehát hozzászólhatott. Most a jelentőst kérem meg arra, hogy foglalja össze a vitát. Köszönöm szépen mindenkinek az észrevételeket. Néhány szóban reagálnék. Csak Picola úrnak mondom egy választként, hogyha megint blokkolják az ECPC megalakítását, akkor az hátra lépés, visszalépés tagjelölt, a tagjelöltségi útjukon. Úgyhogy én ragaszkodnék hozzá, hogy ezt ne tegyék meg. Aztán pedig, elnök úr, nagyon örülök annak, amit mondott. Az igaz, hogy megosztottság van, és hogy sajnos gyűlöletbeszédre is van példa, és a régió államai közül többen is ez megfigyelhető. Egy különbsége Bosznia-Hercegovinában még van egyfajta háborús emlékezet is, amit egy kicsit kaotikusan, amivel egy kicsit kaotikusan bánnak, nem, ez, ez vezet a feszültségekhez. Még egy szót szeretnék szólni <clears throat> az AFKO kolléga által elmondottakról. Igen, a tanács való találkozás és az ottani lépések, persze hát ezek ugyanazok, minél gyorsabban a, haté- a hatóságok tájékoztatása, reformok végrehajtása és a választójogi törvény módosítása, ezek a szükséges lépések, de ez az kell, hogy a boszniai fél is egyetértsen, mi nem lehetünk tárgyalók vagy mediátorok ebben. Mindenkinek köszönöm tehát, és majd a szavazásnál találkozunk. Köszönöm szépen ezzel az első napirendi, mai első napirendi pontunkról és másodikról lezártuk a vitát, és a következő két napi rendi pontunkat együtt fogjuk tárgyalni, mert Afganisztánt érintik mind a ketten. Tehát a 26-os és 27-es pont az együttműködési és partnerségi megállapodás az EU és az afgán iszlám köztársaság között, és a 27-es pont is ugyanezt a címet viseli. Hadd szóljak néhány szót így az elején. Afganisztán nagyon sok, már több mint majdnem négy évtizede nagyon sok fegyveres konfliktus által érintett. A szolidaritás, a kötelékek erősítése, illetve hosszú távú Afganisztán iránti elkötelezettségünk jeleképpen az Európai Unió kezdeményezte, hogy kössünk partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodást. 2017. február 18-án írták ezt alá, és ez részben már életbe is lépett 2017. december 1-én a tagállamok és ennek a parlamentnek a ratifikációja még zajlik. Két párhuzamos folyamatot indítottunk el, úgy döntöttünk, az első az egy jogalkotási állásfoglalás, ami a tartalmat illeti, és a másik állásfoglalás pedig az EU-Kazaksztán kapcsolatokról fog szólni általánosságban. A DEVE és az INTA szakbizottságok, tehát a Fejlesztés és a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság véleményt fog adni ehhez a munkához. És most pedig eh, Madame Fortiga asszonynak, az előadó asszonynak adnám át a szót, aki sajnos nincs itt, de úgy látom, hogy Zsambacki úr tudja őt helyettesíteni. Úgyhogy akkor meg is adom neki a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Ja. Ahogy említették, Fotiga asszony nevében szólalok felőtt képviselem. Elnézést kér Fotiga asszony, hogy nem tudott eljönni a mai ülésre egészségügyi okokból. Arra kért engem kolléganőm, hogy mutassam be a véleményét. Elmondhatjuk, hogy már majdnem az ötödik év zajlanak az átalakulások Afganisztában. 2014-ben indultak a folyamatok, azzal, hogy a nemzetközi békefenntartó erők kivonultak az országból. Több kihívás maradt még az afganisztáni társadalom életében, és az egyik a biztonság igen komoly problémákkal néz szembe az ország. A gazdasági növekedés alacsony, a munkanélküliség magas, és nagyon sok a határokon belül hontalanná vált személy van, és rengeteg más probléma is gondot okoz az országnak. A konfliktus súlyos nehézségeket okoz, az állampolgároknak, akik minden nap a terrorista támadások veszélyével néznek szembe. Nagyon fontos a választások idején, hogy a vezetők összefogjanak és stabilitás és biztonság felé vezethessék az országot. Ez csak akkor lesz lehetséges, hogyha helyi szinten, mikroszinten és nemzeti szinten, illetve nemzetközi szinten is mindenki összefog. A megállapodásról azt eh, tudom elmondani, hogy igen fontos partnere Afganisztánnak az Európai Unió. Ez a mostani helyzet Afganisztánban, és az Európai Unió bizonyos ajánlásokat fogalmazhat meg. jogi keretek megteremtése a két ország kapcsolatában nagyon hasznos, a biztonságot támogathatja, illetve a, terrorista ellenes fellépéssel kapcsolatos képzés is hasznos lehet, ez támogatja a kapacitás kiépítést Afganisztánban. Ezen kívül a társadalmi és gazdasági politikákat is támogathatjuk. A jelentés kitér a legkomolyabb kihívásokra, amelyekkel az afgán társadalmi csoportok szembenéznek. Ezen kívül ajánlásokat, lépéseket is felsorolunk, ahol az Európai Unió szerepet vállalhat. Például a kábítószer elleni küzdelem, küzdelmet támogathatjuk, és a helyi erők képzésében is segíthetünk, ez egy ENSZ misszió volt. Valamint a béke folyamatot is támogathatjuk úgy, hogy a helyek bevonását segítjük. Sajnos meg kell állapítanunk, hogy nagyon sok nyitott kérdés van még, amire választ kell találni. És miután ugye november 30-án konferenciát tartanak Afganisztánban, nagyon fontos, hogy a pontokat azután kiegészítsük. Fotiga asszony, az előadó asszony örömmel várja az árnyék előadókkal folytatott munkát, és várom az észrevételeket, javaslatokat. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, első Árnó Dánzsán a hozzászólók közül. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy rövid megjegyzés a francia tolmácsolásból nem az ENSZ, hanem a NATO képezi ki a csapatokat Afganisztánban, tehát a tolmácsolásban hiba volt. És most a jelentésre rátérve, hát nem sok mindent módosítanánk ezen. Nyilván az afganisztáni helyzet az nem jó, azt világosan el kell mondani, nem lehet itt kerülgetni a forrókását. Én emlékszem, még Fatiga asszony által elnökölt a bizottságban egy panelre, ahol idézőjeles szakértők azt mondták, hogy jó, hát minden javulni fog, mert úgy is, hogyha a Talibán azt a benyomást teszi, hogy nagyon erős, ez úgysem igaz, mert csak nagy a hangja, de nincsen semmi, de közben folytatják a támadásokat. Mindig azt mondják, hogy jó, hát ezek kétségbe esett támadások, hát nem lehet most már ezeket a történeteket tovább folytatni, nem lehet ezt tovább mondogatni, mert igen komoly a probléma. A kitűzött célkitűzések. Hát az nyilvánvaló, hogy a demokrációt, a jogáll- demokráciát, a jogállamiságot, a korrupció, a szegénység elleni küzdelmet és a jólét megteremtését támogatni fogjuk. Hát ez 2000 ó- 2001 óta ugyanaz. Mindig ugyanezek a célkitűzések, ezek már nem is változnak. Nyilván ezt meg kell erősíteni, meg kell erősíteni azt a tényt, hogy támogatjuk Afgaz- Afganisztánt, és azért világosan át kell gondolni, hogy milyen célkitűzéseket tudunk egyáltalán elérni, plusz feltételeket is kell szabni. Ugyanis nem vagyok biztos benne, hogy a, az afgán partnereink mindig a szükséges jó szándékkal és elszántsággal állnak ehhez hozzá, hogy a közös célokat elérjük, tehát a korrupció elleni, korrupció, kábítószerkereskedelem elleni küzdelem, és így tovább és nyilvánvaló, nagyon jó, hogy a jelentés ezt kiemeli, bár úgy érzem, hogy azért nagyon óvatosan teszi a, a szomszédországok szerepe. Azért eufemizmus azt mondani, hogy a szomszédos országok nem mindig szándékozzák azt lát, szándékolják azt látni, hogy Afganisztán stabil és sikeres legyen, hát azért ennél határozottabban is lehetett volna fogalmazni, hozzájárulnak aktívan a destabilizálódáshoz ezek a szomszédos országok. Aztán pedig, ami a jelenlegi békefolyamatot illeti, ugye nagyon a gyerekcipőben jár, ez is nagyon törékeny a helyzet még. Az első, nem vagyok biztos abban, hogy mindenkit egy kalap alá lehet venni, tehát a talibántól kezdve a különböző terrorista csoportokig. Hogyha ugye a talibánokat elismerik, mint a béke folyamatban tárgyaló partnert, hát ezek felkelők nem pontosan ugyanaz, mint egy, ugyanarról van szó, mint egy terrorista csoport esetében, akiket azért nem hívnak meg a tárgyaló asztalhoz. Tehát mondjuk a tálibokat, az iszlám államot és a többi terrorista csoportot egy kalap alá venni egy kicsit problémás, és aztán a jelenlegi béke folyamatban még a második dolog, amit meg kell jegyezni, hogy a külföldi csapatok helyszínen tartása, hát szerintem nem tudom, hogy ez lesz a valóság, ami egy béke megalapodásban majd megszületik. Tehát, hogy hosszú távon ott maradjanak a, a külföldi csapatok, hát nem tudom, ezt kicsit óvatosabban kellene ö, fogalmaznunk. Talán azt mondhatjuk, hogy, ö, hogy hosszú távon támogatást nyújtunk, de ez a hosszú távon katonai jelenlét, ez nem biztos, hogy jó. Köszönöm szépen a szocialisták nevében Picula úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez Ulica árnyék előadó kollégámat helyettesítem. És a szocialista frakció nevében a következőket mondanám. Gratulálok Fadiga asszonynak a kiváló munkához. Valóban ez a megállapodás azt jelenti, hogy a gazdasági és politikai együttműködést megerősítjük Afganisztánnal több témában is. Migráció, egészségügy, vidékfejlesztés, oktatás, technológia, fejlesztés és a korrupció, pénzmosás, szervezetbűnözés, kábítószerkereskedelem, terrorista tevékenység elleni küzdelem. Néhány fontos tényre szeretném felhívni a figyelmüket. Körülbelül 10 millió főnek az alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz is csak korlátozott vagy semmilyen hozzáférése sincs. Az afgán kormányt felszólítjuk, hogy az alapvető egészségügyi ellátást erősítse meg, gondoskodjon arról, hogy a kiszolgáltatottak és nők, lányok, gyerekek hozzájussanak az egészségügyi ellátáshoz, és a fogyatékossággal élők is. Az országban lassú növekedés figyelhető meg 2014 óta a nemzetközi biztonsági erők csökkenésével, nemzetközi támogatásokat kap az ország, viszont a biztonsági helyzet romlik. Ami a jelentéstervezetet illeti, hogy azt korábban említettük, nagyon jó kiinduló alapja ez a további munkának. Van egy-két pont, ahol szükséges érdemben kiegészíteni a szöveget. Például a szomszédos országok negatív szerepéről mi jobban kell hangsúlyoznunk a feltételeket, a talibánnal folytatott párbeszédet, és közben igyekeznünk kell a kábítószer kereskedelem elleni küzdelemben is, mert ez segíti a különböző hadurakat és a tálibokat is a pozíciójuk megtartásában. Köszönöm a munkát még egyszer, és várom a gyümölcsöző együttműködést a fontos jelentésben, fontos dossziéban. Köszönöm szépen. Petlas Austrovicius következik a liberálisoktól. Kalik eh, Anna Fotiga for. Köszönöm Anna Fotigának, és gratulálok is neki ehhez a jelentéshez. Ami jó alap további módosítókhoz. A partnerség és fejlesztési megállapodás nagyon fontos lépés, és fontos az EU-afgán kapcsolatok jövője szempontjából is, ez a szövegben is elég jól ki van hangsúlyozva. Örülünk annak, hogy megegyezik a szöveg a uh, I greatly agree with uh, um, a tanácsi következtetésekkel, a legutóbbi tanácsi következtetésekkel, és egybevágnak azzal a békeerőfeszítésekkel, amelyeknek a célja a fenntartható béke kialakítása Afganisztánban, bár természetesen óvatosnak kell lennünk, és számos partnerrel együtt kell működni a szomszédokkal, de ez az egyetlen megfogható megoldás erre a hosszú távú problémára nézve továbbra is jelen kell lennünk, de nem lesz könnyű elérni azt, ami tényleg béke megállapodásnak lesz nevezhető. Anna a szövegéhez néhány módosítót benyújtottunk. Szerintem a biztonság és a fejlesztés kapcsolatára, egymással való összefüggésére több figyelmet kell szentelni, illetve a, arra, hogy mindez a biztonság függvénye a falusi szegénységnek, illetve egyéb gazdasági problémáknak. A regionális dimenzióra is oda kell figyelni. És itt módosítókat nyújtottunk be az interkonnektivitásra vonatkozóan. A közép-ázsiai országok között vannak olyan hatalmas infrastruktúrás projektek, amelyeket együtt akarnak kialakítani, erre is ki kell térni a szövegre. Ami az EU pénzeket illeti, Én azt gondolom, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség, mivel az EU azért jelentős forrásokat szán Afganisztánnak. Az Európai Unió az első számú donor 200 millió euró évente. Ez csak az Európai Uniós forrás, nem pedig a, ugye ehhez még hozzájönnek a különböző tagállami források is. Emellett a parlamenti választásokat jobban ki kell elemezni. Október 27-én voltak a választások, az eredmények még nincsenek közzétéve, és nem emelkedtek jogerőre, de nagyobb mértékben kell foglalkozni ezzel is. További módosítóim között szerepel majd az, hogy elítélem a talibán erőszakát, kereskedelemről beszélek, női jogokról, és a természeti erőforrások jobb kihasználásáról, amely kiaknázás átlátható és környezetbarát módon kell, hogy történjen. Nagyon jól együttműködünk a Fotigával, ahogy ezt a korábbi években is tettük, és más témákban is. Biztos vagyok benne, hogy egy jó szöveget fog létrehozni. Köszönöm. A zöldek nevében Valero asszony kap szót. Svédül fogok beszélni. Eh, ja, tänkte jag skulle prata om det som vi... Som... Köszönöm szépen. Igazából nem teljesen Fotiga asszony szövegéről szerettem volna beszélni. Tudjuk, hogy az afgán helyzet nem javul. Először is um, Joint Way Forward. Ilyenfajta kifejezést alkalmazunk, itt a migrációra gondolunk. Szerintem a hangsúlyokat kell helyesen elhelyezni. Sokfajta menekült van Afganisztánból, akik ide jönnek, vagy más országba érkeznek. és ehhez kötődik a mi feladatunk, és van egy kül ügyi politika, illetve migrációs politika is. Van egy migrációs miniszter is Afganisztánban. Ő a svéd tévében azt mondta, hogy illetve nem akarja, hogy visszaküldjek a menekülteket oda, mert nincsenek ott biztonságban a menekültek. Hallhatunk arról is, hogy 53 olyan fiatal volt, akit végül is visszaküldtek Norvégiából, Németországból, Afganisztánba. Ez, ezeket a fiatalokat aztán a talibánok vagy a bűnögyi csoportok próbálják beszervezni. Egy átvételi megállapodásra van szükség Afganisztánnal. Azt is követelnünk kell, hogy akik Iránból menekültek, őket is vegyék vissza. Több millió emberről lehet szó ebben az esetben. Sok esetben azt mondtuk, hogy Afganisztán nem képes visszamenni minden menekültet, túl sok menekült van, és úgy gondolom, hogy nagy felelősséggel rendelkezünk. Európában nem érkeztek túl sokan, és figyelembe kell vennünk azt, hogy milyen fajta problémák vannak a származási országban, és figyelembe kell vennünk ezt, a, mikor visszatérítjük ezeket a menekülteket. A belső konfliktusok a különböző népcsoportok között, ez is egy téma Afganisztánban. Afganisztán nem egy egységes ország, ezért nem lehet egy szemét bárhova visszaküldeni. Különösképpen látható ez a Sia a muzulmán kisebbségeknél. Afganisztánon belül is vannak olyan csoportok, ahol megelőző módon kell fellépnünk. Nem csak katonai beavatkozásról van szó, hanem nagyon fontos a civil segítség is. Segíteni kell abban, hogy legyen esélyük a fiataloknak, és ne kelljen a talibánhoz csatlakozniuk, vagy menekülniük. Úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan téma van, amit bevetnék ebben az állásfoglalásban, és ezzel kapcsolatban majd be is fogok nyújtani módosítókat. Thank you very much. Next speaker is Mrs. Köszönöm. Lösing. Please. nevében. Ja, vielen Dank äh, für den Bericht. Köszönöm szépen ezt a jelentést. Jónak tartom azt, hogy a jelentésben szó van a nők szerepének erősítéséről, az esélyegyenlőségről, a szeggési csökkentéséről, az ezt célok elismeréséről van a szó, a partnerségi párbeszédről, az együttműködésről van szó, én másképp tekintek erre, mint Danjean úr. Nem hiszem, hogy másodlagos célok lennének ezek. Persze nem lehet mindent belátható időn belül elérni. A kérdésem inkább arra vonatkozik, hogy az intézkedések iránya, úgy, ahogy azok ebben a jelentésben szerepelnek, azok vajon a helyes lépések-e? Például a magánszektor szerepe összehasonlítva az állami szektorral, ezt az hogyan van bemutatva. A 18-as cikkben például a közvetlen befektetések esetében, hogy növelni lehessen a külföldi eh, közvetlen befektetéseket az EU-ból, és hogy ebben nagyon fontos szerepet játszanak a magánszektor szereplői Afganisztánban. A jelentés tervezetben azt kifejték a 37-es cikkben a természeti erőforrások esetében, a bányászatban például átlátható közvetlen külföldi befektetésre van szükség, ehhez keretfeltételek kellenek. Az együttműködés, a kereskedelmi akadályok el a hárítása kapcsán, hogy a természeti erőforrásokat lehessen előségeteni. Ezek olyan fajta intézkedések, amelyek más tagállamokkal már van tapasztalatunk, és jó tapasztalataink vannak. Ez a fajta irány, a gazdasági helyzet, tehát nem javította a népesség számára, pont ellenkezőleg. Ezért szükségnek tartjuk azt, hogy programokat hajtsunk itt végre, úgy kell kihasználni a természeti erőforrásokat, ez főként az afgán embereket szolgálja. Azután, hogy nyugati katonai beavatkozás van 17 éve itt, ebben az országban a helyzet továbbra is katasztrofális. Azt láthatjuk, hogy a katonai beavatkozás, a NATO jelenléte a problémának inkább része, pedig inkább biztonsághoz, a békéhez kéne hozzájárulniuk. Végezetül pedig Valero asszonyhoz hasonlóan, aki egyébként nagyon részletesen elmondta, de én osztozom abban a véleményben, hogy a 28-as cikkben megemlítik a migráció tekintetén történő együttműködést. Itt azt tenném hozzá, ennek a célja az az, hogy legyen egyfajta vissza vételi megállapodás, ez kapcsolatban van a fejlesztési segítségnyújtással, ez egyfajta feltétele annak. Valero asszony erről hosszasan beszélt, de én sem tartom azt elfogadhatónak, hogy visszatoloncolnak menekülteket ebbe az országba. Nagyon hangsúlyozom azt, hogy nem szabad, hogy kapcsolódjon a fejlesztési segítségnyújtás a menekült kérdésekhez. Módosítókat fogok benyújtani, mindezeknek megfelelően, amit elmondtam. Köszönöm szépen! Thank you very much. Now I give the floor to Mrs. Köszönöm. Eljó Mari kap most szót. Köszönöm, elnök úr. Anna Fotiga megérdemli, hogy eh, gratulációkat kapjon ezért a szövegért, csak néhány megjegyzésem lenne. Eh, nagyon sok negatív dolgot mondunk, de mégis alá kell húzni a választási részvételt, még akkor is, hogyha nem voltak tökéletesek a választások, mert Afganisztánban ugyanis már a választási részvételéhez nagy bátorság kell, és ezt én azt gondolom, hogy ezt a bátorságot ki kell emelni a szövegben is. annak kapcsán, amit Arnaud Danjean mondott, és ami egyébként eléggé dokumentált, tényleg vannak problémák. Amiről keveset beszélünk, az a, az ország sokszínűsége, illetve az etnikai viszonyok Afganisztánon belül, valamint az etnikumok közti konfliktus, amely nagyon nagy problémát jelent az afgán kormány számára, hiszen az afgán kormánynak nincs is hatalma Afganisztán bizonyos régiói felett. A másik súlyos kérdés a drogok elleni háború, amiből alapvetően finanszírozzák Afganisztánt nem lehet nagy deklarációkkal drog ellen háborút viselni, konkrét intézkedésekre van szükség a terepen. Látjuk azt, hogy az egyetlen pénzforrás falvakban az a mák. Ha nem kezeljük ezt a drog problémát, akkor nem tudjuk kezelni a korrupció problémát sem. Márpedig a korrupció megértésével tudjuk megérteni azt, hogy mi történik Afganisztánban, beleértve a kormányzati szinten is. Ez egyébként az egész állampolitikára kihatással van. Az Európai Uniónak meg kell céloznia ezt a, ezt a problémát ott a terepen, amikor fellép. Azt is ki kell mondani, hogy össze kell fogni a helyi lakossággal. Sok-sok éve nagyon sok pénzt viszünk oda nagy infrastruktúra beúruházásokba, de hogyha valaki jár egy afgán faluban, és én jártam többször is, akkor mit lehet mondani az afgánoknak és az afgán nőknek? Miért kell nekik naponta több kilométer gyalogolni azért, hogy vizet hozzanak például? Ez ott egy nagy probléma nem jutnak hozzá például a gyógyszerekhez sem a nők, egész egyszerűen azért, mert a legsúlyosabb területekre nem mennek el a nem kormányzati szervezetek sem. Nagyon gyakran nagy deklarációkat teszünk, ez nem elégséges, lépésekre van szükség. Ami pedig a katonai jelenlétet illeti, egyértelmű, hogy egyre kevesebb ország kockáztatja azt, hogy katonákat állomásoztatott. Egyrészt egy hosszú távú ott tartózkodás az gyakorlatilag egy megszállással legyen értékű a lakosság szemében. Az afgán erő kiképzése szintén nem oldja meg a problémát, mert azok, akiket kiképeznek az afgán hadseregekben, azok átállnak aztán a talibokhoz, vagy a drogkereskedőköz. Miért? Mert nem kapnak fizetést a hadseregtől. E, tehát a nagy deklarációkon túlmenően, amikben elég jók vagyunk, e, tényleges problémákkal kéne foglalkozni, nagyon konkrétan, e, és arra koncentrálni, hogy a terepen kell ezeket a problémákat megoldani ott helyben. Köszönöm. Most itt van a külügyi szolgálat képviselője is, amennyiben tényleg itt van, akkor meg is kapja a szót. Köszönöm. Elnök úr, szeretném megköszönni a külügyi bizottságnak ezt a jelentéstervezetet. Az Európai Unió hosszú távú kötelezettségvállalással rendelkezik Afganisztánban, és megpróbálunk kiszámítható partnere lenni Afganisztánnak béke és fejlesztés területén. Egy békés Afganisztán fontos lenne a régió számára is. Tavaly fogadtuk el az afgán stratégiát, egy héttel ezelőtt a tanács elfogadta a tanácsi következtetéseket, amelyekben arról van szó, hogy tovább folytatjuk az EU stratégia végrehajtását. Az együttműködési megállapodás, partnerség és fenntarthatóság témában az első kötelező érvényű megállapodás, amit Afganisztánnal kötünk, és ami egy magasabb szintre emeli az afgán-EU kapcsolatokat. Annak előzetes alkalmazása pedig azt eredményezte, hogy számos területen már is megindult a párbeszéd Afganisztánnal. Elnök úr, osztjuk azt az értékelést, amit a, az önök kollégái is megfogalmaztak. Valóban sok még a kihívás az Európai Külügyi Szolgálat részéről, és ezen túl az EU részéről minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy előmozdítsuk a békét és a stabilitást, eh, hogy afgán vezetésű és afgán tulajdonú béke folyamat legyen. A regionális együttműködés a békéhez szintén fontos, ahogy önök is mondták, ha azt akarjuk, hogy sikerre vigyük a békét. Genfben egy hét múlva lesz a következő miniszteri konferencia, ott az EU részt vesz majd, és kiértékeljük az afgán reform intézkedések eredményét. Ezen kívül ezt az eseményt megint csak egy béke kezdeményezésnek is fogjuk fel. Együttműködünk az afgán kormányjal és a nemzetközi partnerekkel, hogy előmozdítsuk a békét. Köszönöm szépen. Továbbra is tájékoztatni fogjuk önöket fellépéseinkről, és reméljük, hogy a parlament részt fog venni ebben a párbeszédben. Köszönöm, most pedig a raportőr helyettesítőjének szeretném megadni a szót, hogy gyorsan foglalja össze azt, amit elhangzott, kedves kollégák. Viszkina NATO, a а a за войски на Обединените Затова пише в доклада. Това е доклада на, на, на госпожа Фотига. Ще предам всички направени бележки към госпожа Фотига и предполагам, че... Én szeretném önöket biztosítani arról, hogy átadom önök, az önök összes e, megjegyzését a raportőrnek. Köszönöm, ezzel lezárjuk e, ezt a napirendi pontot. A következő egy eszmecsere lesz Kirgizisztán külügyminiszterével. Ladies and gentlemen, colleagues, uh, now we are going... Hölgyeim és kedves kollégák, most következik a 28-as napi rendi pont, uh, ami egy eszme csere Kirgiz külügyminiszterrel, Ajderbekov uh, Csingiz Azamatovicsal. Nagy megtiszteltetés. I would like to hire... Nagy megtiszteltetés, hogy eljött ide. Kirgisztán a kevés demokráciák egyik a régióban, bár ott is vannak problémák. Az eu kirgész kapcsolatok elmélyültek. Előkészítjük az EU közép-európai stratégiájának a felülvizsgálatát, és már készül egy új javaslat arra vonatkozóan, hogy 2021-27-es időszakban milyen módon finanszírozzuk a különböző programjainkat, ez Kirgisztára is érvényes. Emellett szeretnénk megállapodások új generációjával kiépíteni a jobb együttműködést. Itt megint csak az ön hazája, miniszter úr szóba jön. Ez a bizottság, a, az Európai Bizottság, a tanács és a főképviselő számára készít ajánlásokat arról, hogy milyen módon szeretnénk fejleszteni ezt a kapcsolatrendszert, mi kell ahhoz, hogy amikor majd a megállapodás aláírják, ez a parlament ratifikálja is. Önnek most eh, megadom a szót, eh, miniszter úr, hogy elmondja, hogy mi a helyzet az ön hazájában. Köszönöm, elnök úr, jó napot kívánok! Tisztelt eh, képviselők, Szeretnék beszélni az önök bizottsága előtt arról, hogy hogyan alakulnak a tárgyalások egy új, kibővített partnerségi megállapodás előkészületeiről. Mi nagyon odafigyelünk az EU-val való együttműködésre. Fontos partnernek tartjuk az Európai Uniót. A Kirgiz köztársaság osztja az EU pluralista, demokratikus, jogállami, emberi jogi és alapvető jogi értékrendjét, méltányoljuk azt, hogy az EU támogatja a demokratikus reformokat a kirgész köztársaságban, és eltökéltek vagyunk, hogy eredményeket érjenek el. 20 éve tart már az együttműködésünk, és fenntartható alapjai ennek lelettek fektetve az elmúlt öt évben eh, is demonstráltuk, hogy eh, milyen szoros és hatékony együttműködést akarunk látni az Európai Unióval. Szolmen Zsebakov eh, elnök áprilisban itt járt, meglátogatta az Európai Uniót, és Tajani úrral és más Európai Uniós vezetőkkel beszélt a kétoldalú kapcsolatokról. Az Európai Unió főképviselőjének, Federica Mogherininek kirgizisztáni látogatása tavaly novemberben megint csak alá, ást, alá húzta az EU támogatását. A Kirgiz köztársaság demokratikus jogállam, ezt bizonyítják az ok, a 2015. októberi átlátható választások. 2016-ban volt egy népszavazás egy alkotmánymódosításról, amely megalapozta az átmenetet eh, elnöki parlamentáris rendszerről parlamentáris elnöki rendszerre. 2017. októberében a kirgiz elnöki választások eh, bizonyították, hogy békés átmenet lehetséges egyik elnöktől a másikig. Átlátható elnökválasztást tartottunk, az eredményét elismerték, az országon belül is és nemzetközileg is. nemrégiben fogadtuk el a nemzeti fejlesztési stratégiáját a köztársaságunknak, és ez egy hosszú távra, 2040-ig megalapozza a az erőfeszítéseinket, az alapelveket meghatározza, illetve azokat a célokat, amelyeket el akarunk érni különböző területeken politikailag, társadalmilag és gazdaságilag, megfogalmaz középtávú lépéseket is a stratégiai jövőkép kialakítása felé. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, az elmúlt 22 évben a partnerségi és együttműködési megállapodás nagyon komoly szerepet játszott eh, abban, hogy javuljanak kétoldalú kapcsolataink, eh, a kereskedelmi preferenciák, illetve Kirgiz köztársaság VTO eh, csatlakozása a közös érdekeken alapuló párbeszédet előmozdítja, és párbeszéd folyik oktatás, kultúra, igazságszolgáltatás, külbiztonság témákban is az EU kötelezettségvállalását méltányoljuk, és üdvözöljük azt, hogy felhatalmazás született arra, hogy egy új, kibővített megállapodás készülhet köztársaság és az EU között a kölcsönösen elfogadható megoldásokat kell találni, és reméljük, hogy sikeresen lezárulnak a tárgyalások. Az elnök úr látogatása idén Brüsszelben folytatta azt a munkát, amely korábban már folyamatban volt ezzel az új megállapodással kapcsolatban. Az új megállapodás a világ folyamatok miatt vált szükségessé, illetve a jelenlegi megállapodás folyománya, amelyet 95. februárjában írtak alá. Mi az első tárgyalást 2017-ben tartottuk, Eddig a Kirgiz és eh, EU delegációk ötször találkoztak. 2018. novemberében három tárgyaló fél dolgozott aktívan együtt három tematikus témában. Az első politikai párbeszéd és reform. A delegációk sikeres munkát végeztek, 90%-ban már megvan a szöveg. Számos rendelkezés, számos olyan szövegrész van, amelyekkel kapcsolatban kifejtette álláspontját a kirgiz fél. Itt szó van a Nemzetközi Büntetőbíróságról, illetve a tolonc, a kiutasításról, és hogy az, az együttműködési tanács döntései kötelezőek legyenek. Ami a Nemzetközi Büntető Bíróságot illeti, 1998-ban ugyan Kirgazisztán aláírta az alapító kiratát ennek a bíróságnak, de nem ratifikálta, és éppen ezért annak szabályai nem alkalmazhatóak a Kirgiz köztársaságra. A ratifikációs nehézségek abból fakadnak, hogy ez egy olyan nemzetközi megállapodás, amelyhez nem lehet semmilyen fenntartást hozzáfűzni, tehát a statútum minden normatív eleme kötelező. Egyes normatív elemek azonban szembe mennek a kirgiz alkotmány bizonyos rendelkezéseivel, ezért kell az, hogy a kirgiz köztársaság szervei alaposan elemezzék ezt a statutumot, hogy ne legyen kollízió a kirgiz jog és a nemzetközi jog között. Ami a nemzetközi magájogot illeti, Kirgizisztán nem vesz részt a hollandiai tárgyalásokon. Jelenleg eh, véglegesítjük az álláspontunkat, ami pedig eh, a visszafogadást eh, illeti itt is folyamatban vannak lépések a kirgiz állami szerveken belül, ami a további tematikus tárgyaló csapatokat illeti, ott is 90%-ban megállapodás van. Az egyik problémás terület az a konvergencia kérdése a kirgiz, illetve az EU jogszabályok között az EU számára. Ez egy rendkívül fontos kérdés, és további együttműködés alapjának tekinti az EU ezt ami pedig a fogyasztóvédelmi fejezetet illeti, illetve a fogyasztók tájékoztatását, csak úgy, mint a regionális fejlesztés, illetve a határon átnyúló együttműködés részeket, ezekben is meg kell állapodni. Ami a második tematikus ö, ö, csapatot illeti, kereskedelemmel foglalkoznak, sajnálatos módon sok kérdésben nincs megállapodás itt kirgiz állami szervek állásfoglalásai akadályozzák a munkát, nem a szellemi tulajdonjog, közbeszerzések, áruforgalom, védelmi intézkedések, technikai kereskedelmi akadályok, vitarendezés és szolgáltatások területén további erőfeszítésekre és tárgyalásokra van szükség. A Kirgiz köztársaság a nemzetközi megállapodásokat teljesen betartja. A kirgiz köztársaság részt vesz nemzetközi és regionális szervezetekben, az Eurázsiai Gazdasági Unióban, és ott van kockázata annak, hogy ellentmondásba kerül az EU tervezett megállapodása a kirgiz kormány jelenlegi kötelezettségeivel az alapvető kérdésekkel van probléma, három irányról van szó. Az egyik bizonyos tá- vámtételek, illetve a földrajzi megjelölések és a szellemi tulajdonjogok területén vannak ilyen problémák. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, nagyon szeretnénk, hogyha javulnának az együttműködés feltételei az EU-val, és mi üdvözöljük Ivette Grigula vezetésével működő európai parlamenti delegáció munkáját. Jó lehetőség van arra, hogy tovább épüljenek a kapcsolatok, és a legjobb gyakorlatokat megoszthassuk egymással a parlamentezmus területén is. A parlament közi együttműködés keretében a kirgész köztársaság nagy figyelmet szentel arra, hogy eh, az Európa tanácsal, illetve annak parlamenti közgyűlésével is kiépítse kapcsolatait. Eh, a 2014-es partner a demokráciában státusz megadása komoly eseményes eredmény volt eh, Kirgiz köztársaság számára. Továbbra is érdekel bennünket ennek a státusznak a megtartása. The Kyrgyz Republic is only country in... A Kirgiz köztársaság az egyetlen ország Közép-Ázsiában, ahol parlamenti rendszer van, és amely sikeresen alakul át demokratikusan. Úgy gondoljuk, hogy érdemesek vagyunk az EU támogatására méltányoljuk a technikai támogatást, illetve pénzügyi támogatást. Hiszünk abban, hogy az EU több éves indikatív programjának végrehajtása 2014-20-as időszakra sikeres lesz, illetve a a költségvetési programok olyan területeket támogatnak, mint az oktatás, jogállamiság, integrált fejlesztés, ezek fontos, fontosak Kirgizisztán számára. Jelentős eredményeket értünk el a választási rendszer reformjában, illetve az oktatási rendszer reformjában. Fontos, hogy továbbra is támogassák a választási rendszer reformját, hiszen hamarosan parlamenti választásokra kerül sor, oda kell figyelni a, jogal, a jogalkalmazó szervek, a bíróságok reformjára is eh, jelenleg egy további projektet dolgozunk ki, amelynek célja az ivóvízellátás javítása eh, elmaradott kirgiz területeken. Ez eh, ebből a szempontból különösen releváns az elnök úr 2018-as bejelentése, amely ezt az évet vidékfejlesztési évnek nyilvánította. A többéves indikatív program 2020-ban fut ki, és egy új megállapodás készül éppen az EU-val. Azt tervezzük, hogy ennek alapján dolgozzuk ki a többéves indikatív, többéves programunkat 2021 utáni időszakra. Prioritások kor figyelembe kell venni a korábbi program végrehajtásának eredményeit, valamint a kirgiz fejlesztési stratégiát is. Egy koordinációs tanácsot hoztunk létre, amelynek én vagyok az elnöke, és Továbbra is monitorozzuk az EU programok és projektek végrehajtását Kirgisztánban. Köszönöm, e, biztos elnök úr, képviselők e, támogatjuk azt, hogy egy új stratégia jöjjön létre, e, az EU új közép stratégiája, és annak örülünk, hogy a régiónk országa, illetve az Európai Unió között évek óta fontos párbeszéd zajlik, biztonságpolitikai, jogállami, oktatási, környezetvédelmi, vízgazdálkodási témákban. A Kirgiz köztársaság támogatja a közép-ázsiai együttműködési platformot. Holnap, november 23-án az EU és közép-ázsiai miniszterek találkozója lesz megtartva Mogherini asszony vezetésével. Kirgisztán továbbra is aktív a politikai és biztonsági párbeszédben eh, Afganisztán kapcsán is. 2018. júliusában tartották az utolsó ilyen megbeszélést, megragadva a lehetőséget szeretném kifejezni hálámat az Európai Uniónak azért a támogatásért, amelyet a közép-ázsiai uránium probléma megoldása iránt kifejtett közép-ázsiai uránbányászat témájában az ENSZ közgyűlése mellett az Európai Unió támogatásával New Yorkban tartottunk megbeszéléseket. Az nemzetközi donor konferencia pedig az EBRD és az EU támogatásával ült össze ezen a konferencián további pénzügyi erőforrásokat nyertünk a környezet helyreállítása eh, témájában az EBRD indította el azt a programot, eh, és a, eh, az ottani uránium probléma felszámolása a cél. Egy új ENSZ egyezmény is született, actions on the remediation of amely szintén támogatja in the region. The, the um, Edward az uránium probléma megoldás. Of the Committee of Foreign Affairs. Tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr, tisztelt Dampreda úr, hadd mondjak köszönetet azért, hogy beszélhettem önökhöz itt az Európai Parlament előtt, és remetőleg sikeresen lezárjuk a tagyalási folyamatot az EU-val. Ez a fő célunk a kirgiz külpolitikában. Reméljük, hogy támogatják az Európai mert támogatnak bennünket a parlament részéről. Köszönjük szépen! Mr. Minister, thank you very much for... Köszönöm szépen ezt a rendkívül, rendkívül átfogó előadást, amelyben nagyon jól kitért a fennálló kérdésekre az ön országában, illetve az EU-val fenntartott kapcsolatok terén is. Köszönöm szépen, megadom az Európai Parlament állandó kirgiz tevőjének, Krisztián Dan Predának. Köszönöm szépen. Elnök úr, miniszter úr, kérdezem, hogy minden rendben van-e a tolmácsolással, mielőtt belevágok. C'est bon? C'est bon, ok. Donc, euh, monsieur le ministre, tout d'abord, je voudrais... Tehát, először is szeretném Önöket sok szeretettel üdvözölni. Itt is üdvözlöm ezt a kezdeményezést, hogy eljöttek hozzánk a külügyi bizottságba, erre az eszmecserére. Nagyon fontos ez a pillanat, mert az eszmecsere után rögtön egy jelentéstervezetről fogunk beszélni, már a kirgiz köztartaság közötti és az európai közösségek közötti partnerségi és együttműködési megállapodásról. Ugye tudják, hogy a közép a folyamatok új lendületet vesznek, vettek. Én emlékeztetnék arra, hogy 2015. decemberében sikerült új generációs megállapodást aláírni Kazaksztán és az EU között. 2018. júliusában a tanács elfogadta már a tárgyalásokra vonatkozó útmutatást a tekintetben, hogy partnerségi és együttműködési megalapodást írjan alá az EU Üzbegisztánnal, és hogy az ajlanak a tárgyalások, hogy Türkmenisztánnal megkössük a partnerségi és együttműködési megállapodást. Tehát mindez azt mutatja, hogy az Európai Unió a régióban fekvő országokkal megújítja a kapcsolatait, a geopolitikai fejlemények fényében, illetve az államok kapacitásának figyelembevételével. Új stratégiája van az EU-nak közép érintően, és ma nagyon um, erős szándéka van az EU-nak a partnerség és az együttműködés erősítésére a régió országaival. Én azt szeretném kiemelni, hogy a Kirgiz köztársaság az egyik kiemelt partnerünk ebben a térségben. Ez is mutatja az a megállapodás, amelyről zajlanak a tárgyalások, és én előadóként azt hangsúlyoznám, hogy ambiciózus célt tűztünk magunk elé. Először is szeretnénk hozzájárulni a piacgazdaság kialakításához. Gazdasági és társadalmi előnyökkel járjon ez mindkét fél állampolgárai számára. Remélem, hogy a megállapodás a versenyszabályokat, illetve a jogbiztonságot is megerősíti, konkrétan úgy, hogy az intézmények átláthatósága javul. A multilateralizmust is erősíti majd ez a megállapodás és a nemzetközi együttműködést. Ezt szeretném olyan témákban, mint a migráció, az éghajlatváltozás, szervezetbűnözés és terrorizmus elleni küzdelem és végül pedig remélem, hogy nagyon határozott elkötelezettséget vállal mindenki a demokratikus átalakulás iránt. Üdvözöljük, hogy Kirgizisztán az egyik ritka ország Közép-Ázsiában, amely fejlődő demokrácia. Persze nem minden tökéletes, és nyilván a maximumot szeretné megtenni az EU a politikai, diplomáciai, pénzügyi és szakmai támogatáshoz is. Szeretnénk tehát támogatni a Kirgiz köztársaságot, de ehhez stabil elkötelezettségre van szükségünk az önök részéről minden területen. És ide tartozik a demokrácia, illetve a jogállamiság és az alapjogok védelme tiszteletben tartása. Tehát ezt valódi kötelezettségvállalásként várja az EU. A tárgyalásokon nyilván az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos kérdések is felmerülnek, az átláthatóság hiányával kapcsolatos kérdések is, és a szólásszabadságról is beszélünk. Ez, ezek a témák nagyon fontosak az Európai Unió számára. Szeretnénk megerősíteni a regionális együttműködést, és erre is kitérek a jelentésben. Hangsúlyozom, hogy elengedhetetlen, hogy minden intézkedést meghozzuk, amely csökkentik a gazdasági és minden más feszültséget Kirgizisztán és a szomszédai között. Jelenleg igen komolyak a kihívások, kábítószerkereskedelem, a víz forrásokkal való gazdálkodás, és így tovább. Egy ilyenfajta pozitív együttműködés a régiók országai között csak előnyel járhat mindenki számára. Megköszönöm a figyelmüket, és azt kívánom, hogy ez a regionális, regionális együttműködés is megvalósuljon, és remélem, hogy a közeljövőben pozitív irányba alakulnak a fejlemények. és ide értem az Üzbék köztársasággal fenntartott kapcsolatokat is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Rados úr kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Az ALDE nevében csak támogatni tudom ezt a megállapodást, mert ez egy olyan fajta megállapodás, amely teljes mértékben megfelel az EU közép-ázsiai stratégiájának. Összességében az Európai Unió jelenléte ezen, ebben a régióban erősebbnek kellene, hogy legyen. A GPS plusz is ki kellene terjeszteni más közép-ázsiai országokra és Úgy gondolom, hogy ez a megállapodás jobb hatékonyságot fog jelenteni majd a már E, meglévő hatóságokra, amelyek léteznek ezen együttműködés keretében, és remélhetőleg ez jól hat ki az emberi párbeszédre, illetve a parlamenti együttműködési bizottságra is. Hadd beszéljek egy kicsit még a regionális együttműködésről. Ebben a tekintetben az üzbegisztáni változások után, amit e, Preda úr is említett, jobb esélyeink vannak az ilyenfajta együttműködésre. Hadd hangsúlyozzam azt is, hogy szükség van arra, hogy a kisebbségek jogait megvédjük Kirgisztánban, ugyanis ezen országok többségében szomszédos országból származó kisebbségek is élnek. Az EU jelenléte ezen a területen fontos, ez geostratégiailag fontos kérdés Oroszország, Kína szempontjából is láthatunk itt változásokat. Ez a két említett ország különböző érdekekkel rendelkezik, és ezért fontos az, hogy az Európai Unió jelen legyen Közép- Ázsiában, illetve a Kirgiz köztársaságban, és más nem kérte szót. Miniszter úr, kíván-e kitérni Préda úr kérdéseire? Köszönöm szépen. Szeretnék hálával adózni Préde úrnak az állandó figyelméért a tárgyalási folyamat során. Hadd hangsúlyozzam még egyszer azt, hogy számunkra prioritás az, hogy szorosabb, mindenki számára gyümölcsöző kapcsolatokat alakítsunk ki az EU intézményeivel. Szeretném, hogyha sikerülnek kölcsönösen erősíteni kapcsolatainkat. Azok a kérdések, amelyekkel foglalkozunk, azok során mindig is nyíltak voltunk párbeszédre, és nagyon konstruktív módon próbáljuk megvitatni a kérdéseket, azokat a kérdéseket, amiket felvet az európai fél. Koordinált módon kívánunk konstruktívan együttműködni, hogy megoldásokat találjunk a, jelent, a megállapodás tervezett minden fennálló pontjára. Köszönöm, hogy részt vesznek ebben a folyamatban, és az EU intézményeknek is köszönöm a konstruktív megközelítésüket. Ami a megjegyzést illeti, amit a horvát képviselő vetett fel, szeretném elmondani azt, hogy a kirgiz köztársaság büszke arra, hogy egy több nemzetiségű, több kultúra, kulturáltságos, több vallású állam. Minden kirgiz állampolgár érdekeit megvédjük. Több mint 80 etnikai csoport él országunkban, az ő jogaikat garantáljuk a Kirgiz Köztársaság alkotmánya értelmében, mind ami a nyelvre vonatkozik, a oktatás is elérhető a helyi közösségek, helyi etnikai közösségek számára. A Kirgiz köztársaság alkotmánya értelmében két hivatalos nyelv van. A kirgiz nyelv egy állami nyelv, és a hivatalos nyelv az etnikumok közötti kommunikációra az orosz. Köszönöm szépen, köszönjük a miniszter úrnak. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy találkozhattunk önnel, és hogy meghallgathattuk az ön elemzését. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió és a Kirgiz köztársaság közötti kapcsolatok mindenki számára előnyösek lesznek, ez előnyös lesz mind számunkra, mind pedig az önök országa számára. Köszönjük szépen, és minden jót kívánunk önnek. Ladies and gentlemen, as you have... Hölgyeim és uraim, bizonyára látják azt, hogy a következő két napi rend tárgyát kimerítettük az előző vitában, ezért azt mondhatom, hogy majd december 6-án foglalkozunk ismertetlen ezzel a kérdéssel, amikor szavazunk az AFED-ben, és majd a januári plenárison elfogadjuk az állásuralást. Köszönöm szépen, és most következzék az újabb napirendi pontunk, amely nem más, mint egy nyilvános meghallgatás EU-Oroszország kérdésben, annak ellenére, hogy vannak kihívások Oroszország esetében, nagyon fontos felismerni azt, hogy fontos a párbeszéd Oroszországgal, amelynek során mi kitartunk elveink mellett. Ez a meghallgatás azzal a célral indult, hogy az EU Oroszország politikai kapcsolatok jelentés segítsük, amit Kányete asszony ír. Itt szeretnék javaslókat hallani. Szeretném üdvözölni a két szakértőt, akit meghívtunk Oroszország tekintetében. Mary Mendres asszony, a Nemzetközi Ügyek Párizsi intézményéből érkezett, illetve Bát Sevcsik, eh, aki az Európai Politikai Stratégiai Központnál, illetve a Német Marshall Alapítványnál dolgozik. Azt fogunk beszélni, hogy hogyan nézen ki az együttműködésünk Oroszországgal. Először is Mendres asszonynak adok szót, és lehetőségünk nyílik majd arra is, hogy kéréseket tegyünk fel de egymást a meghallgatjuk a két meghívott vendéget először. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülünk annak, hogy itt lehetek ismételten az AFETSZA bizottságban, az Európai Parlamentben. Az Európai Parlament nagyon közel áll a szívemhez, hiszen ez az az EU intézmény, amely mindig is konzisztens volt abban, uh, abból a szempontból, hogy megértse Oroszországot, illetve azt, hogy mit jelent ez az európai külpolitika számára. Oroszországot én a közös szomszédunknak nevezem, Egyértelmű az, hogy az EU politikákról nem beszélhetünk, nem lehet javaslatokkal élni, úgyhogy nevezjünk figyelembe Ukrajnát, Grúziát, Örményországot, vagy bármilyen más országot a keleti partnerségben. Azt kérték tőlem, hogy az öt elvel kezdjem 2016-ból, amelyben megállapodtak a külügyminiszterek, a 28 külügyminiszter, illetve a külügyi szolgálatunk. És a kérdés az az, amit lehet tenni jövőre, illetve 2020-ban, 2021-ben. Megpróbálok a lehető leggyorsabban beszámolni erről, és majd a dokumentumomat körbe fogjuk adni. A fő érv, amit szeretnék mindenek előtt leszögezni itt, az az, hogy óriásiak az előttünk álló kihívások, sokkal nagyobbak. Azonban ezek az oroszok, az orosz társadalom, az ukrán társadalom számára sokkal nagyobbak ezek a kihívások és ezt azzal tudom alátámasztani, hogy mi az Európai Unió részéről sokkal jobban fel vagyunk készülve, hogy szembenézzünk ezekkel a kihívásokkal, és megoldásokat találjunk, mint az orosz hatóságok. És pontosan erre kell törekednünk, hogy ezt elmagyarázzuk a közvéleményünknek, a kormányainknak, hogy mi fel vagyunk készülve arra, hogy szembenézzünk ezekkel a kihívásokkal. Az öt elvel kezdeném. 2016-ban állapítottuk meg ezeket. Az első három érv az Oroszországgal szembeni konfrontációról szólt. Azt javasoltuk, hogy a Minszki Egyezményt teljes mértékben hajtsuk végre, és a szankciókat tartsuk életben, amíg nem történik semmi. Ezen kívül a korábbi szovjet köztársasággal együtt kell működnünk, sokkal, ezen kívül sokkal eh, ellenemre kell lennünk eh, Oroszországgal szemben energetikai kérdésekben is. Ezt a három elvet sikerült jól betartanunk olyan értelemben, hogy mind a 28 tagállam még az úgynevezett illiberális eh, kormányokat és beleértve senki nem kérdőjelezte meg a három alapvető elvet. A gond az az, hogy ebből a három elvből nem lehet politikát csinálni, és ez a gond, mert hogyha emlékeztethetem önöket a következő két elvre, mosolyogni fognak, annak ellenére, hogy feszültségek vannak, a közel-keleten, a klímaváltozás, a terrorizmus lekezése kapcsán együtt kell működni Oroszországgal. Az ötödik elv pedig az, hogy a civil társadalom támogatását kell növelni. Ezt már évtizedek óta tesszük, a 80-as évek óta. Ez nem annyira jól működik. Jók az elvek, a kötelezettségvállalás is létezik politikai szempontból, sőt még gazdasági szempontból is bizonyos mértékben, hiszen Ukrajnát támogatjuk, de nincs hosszú távú stratégiánk, amely figyelembe venné a rövid távú és középtávú kötelezettségeket és sürgős kérdéseket, amelyekkel szembe kell néznünk. Én nagyon remélem, hogy együtt tudunk majd működni, és a végső jelentés EU-Oroszország tekintetében több javaslatot fog majd tartalmazni, mint kriticizmust, amit nem tett, arról, hogy mit nem tettünk meg ez idáig. Át kell alakítanunk az eszközeinket, és a politikáinkat. Hogyan lehet ezt megtenni? Itt arra emlékeztetnék, amit szerintem nagy változásnak látok ebben a kontextusban azóta, amióta az öt elvet létrehoztuk az elmúlt két-három évben. Utána pedig néhány javaslattal szeretnék élni. Milyen változások voltak 2016 óta? A Krimfélszigeten egyre rosszabb a helyzet, a Damaszk régióban rendkívül erőszakos a helyzet, rengeteg a sérült minden hónapban, jogtalan vezetők, jogtalan választások vannak, és sonáltal kell ezt mondanom, hogy néhány korábbi képviselőnk számos országba elment a Donetskbe, hogy egy illegális választáson megfigyelőként működjenek. Szerintem ezt mindenképpen ki kell emelnünk, és beszélni kell erről. Kijev gondban van a politikák kialakításával, főként a Krimfélszigeten túlszul esett állampolgáraik esetében a Minszki megállapodás létezik ezt megkerülik, azt mondják, hogy nem működik. Viszont nem igaz, lét, ez létezik, működik, vannak még szankciók, de ez nem elegendő. Jártam Ukrajnában, Harms képviselőasszony is többek között járt ott, többet kell azonban tennünk, legalább új politikákat kellene javasolnunk, amelyet be lehetne vonni az állampolgárokat az ellenfoglalt területeken második változás. Legalábbis véleményünk szerint a szíriai háború 2016-ban volt néhány kormány, szakértő, akik úgy gondolták, hogy Oroszország pozitív szerepet játszhat. Talán, hogy nem folytat háborút, de, de legalább egy megoldást talál ebből a háborúból, a gond az az, hogy az orosz hadsereg beszállt ebbe a háborúba, Basár oldalán, és most ez teljes mértékben befagyott ez a dolog, és az igazi dolog, az igazi kérdés az az, hogy mit tehetünk, lehet-e bízni egy olyan hatalomban, mint Oroszország, nem igazán működött ez, ez idáig, nincs megoldás előttünk, és most az EU szemet húny majd afelett, amit történt, és megpróbálja helyreállítani Szíriát, anélkül, hogy tudná, hogy hogyan lehetne irányítani ezt az országot. A negyedik, vagy harmadik nagy változás a menekültek. 2016-ban magasabb volt a migráció, mint 2017-ben. Tudjuk, hogy Oroszország itt nem segít, mert Oroszország továbbra is hackinget alkalmaz, különböző dezinformációs kampányokat, populista, gyö- idegen gyűlölő érzelmeket keltenek. A negyedik nagy változás az orosz vezetőség egyre kevésbé hallgatnak a saját embereikre, a tiltakozásra, a gazdaság tovább lassul, ez tény, és egyre nagyobb az elnyomás, de a tiltakozás is nő, ami azt jelenti, hogy a hagyományos civil társadalom támogatói politikán keretén belül a módszereinket kell megváltoztatni. Oroszországra kell gondolnunk, mint egy olyan országra, amely egy társadalom, nem egy civil társadalom, ahol aktivisták vannak a nagyvárosokban, akik angolul beszélnek, és eljönnek előadást tartani az Európai Parlamentben. Nem, nem így kell gondolkodni. Úgy kell gondolni Oroszország, mint egy normális társadalomra, hiszen Ukrajnát is így kezeljük, Ukrajna is egy igazi társadalom, előrelépést tesznek a jogállamiság, emberi jogok, és a, az első számú kérdés, hogyha a demokrácia, a jogállamiság irányába akarunk előre mozdulni, az az elszámoltathatóság. És az alternatívák. Hiszen akik hatalmon vannak, nem az övéké az egész dolog, mindig van egy alternatíva, egy alternatív kormány. Vizsgáljuk meg közelebbről azt, hogy mit történik Oroszországban, nem csak Szentpétervárot vagy Moszkvában. Nagyon sok mm, jó kutató, újságíró, szakértő van, oroszok, európaiak, ukránok, akik kitűnő munkát végeznek. Olvassuk az írásaikat el, hallgassuk meg őket, és ők bizonyára majd további ajánlásokkal szolgálnak nekünk. A másik nagy változás, ez a szomszédsági változások. Örményországban az ukrán ellenállás, ez szerintem mozdul előre, van egy kis reménysugár Gróziában is. A legutóbbi trendek az EU szom, keleti szomszédsági régióban azt mutatják, hogy lassanként kezd csökkenni Moszkva befolyása, egyre kevesebb befolyással jár Moszkva, egyre kevésbé vonzóbbak a keleti szomszédsági politika országaiban. Gyakran hallhatjuk a szkeptikusokat, akik azt mondják, hogy ja persze, hogyha előre hallgatunk, előre mozdulunk, akkor majd Moszkvát magunkra haragítjuk, és ezt nem szabad. Hiszen Moszkva rendkívül fontos partnerünk. Én komolyan veszem ezt. Hétfőn is Moszkvába megyek, és mindenkivel fogok beszélni, akik hajlandó velem beszélni Moszkvában, olyanokkal is, akik közel állnak a hatóságokhoz, és a következő módon fogok reagálni. Először is. 2014 óta a Putyin rezsim egyetemű üzenetet küldött nekünk, hogy nem akarnak velünk a biztonság kérdéséről tárgyalni és nem csak a katonai biztonság, hanem az emberi biztonság kérdéséről sem. Egyetlen dolgom terjedtünk az, hogy Putyin eljött Minskbe. A második eh, válaszom az az lesz, hogy sajnálatos módon az, hogy minél tovább szemlélem a rezsimet Oroszországban, egyre inkább azt látom, hogy bármit is tegyünk, hogyha egy e, akkor is, ha, ha bármilyen fajta mézes madzaggal érünk, akkor is magunkra halagítjuk őket. A gond a vezetőkkel van. Oroszországban egyre inkább félnek, egyre inkább úgy érzik, hogy támadják őket. Végezetül azt mondanám, hogy egy kicsit nagyobb önkritikát kellene gyakorolnunk azzal kapcsolatban, hogyan kezeltük a dolgokat korábban. Néha azonban váron is veregethetjük magunkat, és talán inkább többet kellene beszélni egymással, a végrehajtói szinten is EU-ban, az EU-ban, kormányzati szinten beszélni kellene erről. Nem tudom, hogyan lehetne ezt elérni, de biztos vagyok abban, hogy az új elképzelések az újfajta szerepvállalás sikeres lehet. Azt láthatjuk, hogy Európában nagyon fontos intézmény ilyen szempontból az Európai emberi jogi Bíróság, ez elég nagy referencia mindenki számára Oroszországban. Minden orosz ismeri az Alexei Navalnyi döntését az elmúlt héten a bíróságnak, tehát az, hogy van egy független um, igazságszolgáltatói szerv, amely nem nemzeti, hanem egy kollektív jellegű, ez egy olyan dolog, amely egyfajta referenciapontot jelent azok számára Oroszországban, akik továbbra is ott maradnak az országukban, az országokért működnek, és megpróbálnak jobbat elérni az ország számára, anélkül, hogy börtönbe um, küldenék őket, vagy hogy nyugatra menekülnének úgy gondolom, hogy miután majd vitázunk, Bárt barátom több javaslattal él, és egy általános vitát folytathatunk. Nagyon sajnálom, de a kérdések válaszok után vissza kell rohannom a Gárda Midire, mert órám lesz Párizsban. Köszönöm. Uh, köszönöm szépen, professzor asszony. Ez egy nyilvános meghallgatás, és az első, aki szót kért, Pestres Austrovicius kolléga volt, parancsoljon. Thank you, Chair. Thank you for this privilege. Köszönöm, elnök úr, köszönöm ezt a megtiszteltetést. Egyetértek azokkal az elvekkel, amelyeket megfogalmaztunk a ukrajnai-orosz háború után nyugati oltás az orosz hatás ellen tulajdonképpen, az orosz befolyás ellen. És ezekhez az elvekhez ragaszkodnunk is kell. De nem értek egyet azzal, hogy, hogy nincs senki a nyugati oldalon, aki ezeket megkérdőjelezi. Szalvini úr például az egyik ilyen aktív uh, személy, bocsánat, neki kell mondjam, és ő hatalmon van, egy igen nagy európai állam van Salvini úr kezén, úgyhogy ne legyünk ennyire optimisták. Vannak ugyanis kísérletek arra, hogy megkérdőjelezzük, zék, vagy átalakítsák ezt az útvonalat. Aztán, amit elmondott, hogy az orosz befolyása szomszédos területeken csökken, hát ezt én megkérdőjelezném. Lehet, hogy a közeli, a legközelebbi szomszédos területeken nem, de hát nincsen pozitív hatása ennek. Közvetlen nyomást könnyedén tudnak gyakorolni, intervencionalista intézkedéseket tudnak hozni, és így tovább, ne honjunk szemete felett. Ami érdekes az az, hogy az oroszok egyébként még a közeli szomszédainkon túlra is elérnek, és én itt Nyugat-Európáról beszélek. Nagyon ügyesen alkalmazzák az oszd meg és uralkodj elvét, ahogy az a múltban is volt. Oroszországnak nincs szüksége Egyesült Európáról. Nem úgy beszélnek az európai projektről, mint ami a békét, a biztonságot, a gazdasági fejlődést szolgálja. Nem ők egész egyszerűen megosztanak bennünket, és az individualista nemzetállami szintre szeretnének mindenkit levinni, ne felejtsük el a híres Nord Stream 2-es, az északi áramlat 2-es projektet. Ez gyakorlatilag világosan meg is értette az egységes Európa elvét, és működik az oroszoknak ez a taktikája. Az olaj és a gázárak a következő, amit említhetnék közvetlenül összefügg az orosz, összefüggnek az orosz katonai kiadások és az orosz federáció költségvetése. Az éghajlatváltozás terén nekünk ezt tudni kellene, és befektetni megújuló energiák felhasználásába, hogy csökkentsük az orosz ellátástól való függésünket. A kérdés inkább az lenne, hogy 2014 és 18 között mit ö, alakított ki Oroszország, milyen technológiát, ugye az álhírek és álhírek technikáját és a mi befolyásolásunkat ezekkel. Mit lehetne tenni? Hát ön Moszkvában nyilván nem fognak válaszolni arra a kérdésre, hogy Oroszország részt vesz-e ilyen tevékenységben vagy sem, az elhírek generálásában, hát nyilván ezt tagadni fogják. Nem fogják bevallani, hogy az Európai Unióban terjengő elhíreket ők indítják. Tehát az összes szukovúrtól kezdve mindenki ezt tagadni fogja, és nem, vesz részt, nem fog részt venni ilyen párbeszédben. Tehát a félretájékoztatás és az álhírek témájában ön ezt hogy értékeli? Az európai reakciókat, az európai fellépést hogyan értékeli? Ez működik? Vagy milyen mértékben működik? Köszönöm. Köszönöm, és Szandra Kanyéte irányába nézek, aki az előadó, és át is adom neki a szót. Köszönöm, elnök úr, igen. Készen állok arra, hogy a végén majd záró következtetéseket vonjak le, de nagyon sok kollégámat látom itt a teremben, akik nagyon jól ismerik a témát, kiváló szakértők, és vannak olyanok közülük, akik két non grátának tekint, Oroszország, mások viszont még beléphetnek. Én azt mondom, hogy mindenkit mást is meghallgatok, és a végén szeretném inkább a záró megjegyzéseimet elmondani. Köszönöm szépen, akkor Jurek úrnak adom át a szót. E, Köszönöm szépen, lengyelül fogok beszélni, mondja Jurek úr, kérem szépen, hogy tegyék fel a fülhallgatójukat. Köszönöm szépen, elnök úr. Oroszország e, elsősorban a szomszédait fenyegeti, tehát regionális fenyeget, megértést jelent. És ahogy ezt mondtam, ugye ismerjük az orosz doktrinát, Putyin elnök nyilatkozatának felelez meg. Azt mondta, hogy a Szovjetunió összeomlása az egyik legnagyobb katasztrófa volt, és ő mindenütt igyekszik az orosz, orosz befolyást erősíteni, vagy legalábbis a volt Szovjetunió területét semlegesíteni. És ez nagyon gyakran problémát okoz, de mi csak felületesen foglalkozunk vele. Például ha grúz vendégeink vannak, akkor beszélünk a megszállt területekről, de hogyha nem jönnek ide grúz vendégek, akkor nem beszélünk erről. A krém megszállása ellen tiltakozunk, de hát mi lenne a leghatékonyabb tiltakozás az, hogyha a stratégiai megközelítésünket visszaállítanánk, bármilyen agráció, agresszió, ami egy szomszédos országot érint, csökkenteni Oroszország biztonságát, és mi semmit nem tettünk, sem Grúzia, sem uh, Ukrajna nincs közelebb a nyugathoz, mint néhány évvel ezelőtt, és ahogy ez a sajtóban is megfogalmazódott, a Minszki megállapodás ellenére az ukrán helyzet, a krími helyzet egyre romlik. És ahelyett, hogy aktívan fellépnénk, szük, Európában szükségtelen konfliktusokat keresünk, Oroszországot támadjuk, azt mondjuk, hogy Szíriában Assad oldalán harcol, és így tovább. Ez nem segít. De ki a másik oldal? A fundamentalista szervezetek például? Ők tulajdonképpen csak az ISIS, tehát az iszlám állam csatlósai. Nagy hiba ez, hogyha ezt a háborút nem húzták volna el szükségtelenül, akkor az orosz részvételre sem lenne szükség, de sajnos ez a helyzet tragédiája, hogy ez már több év óta elhúzódik, és akkor utána még támadjuk az orosz felett a belső politikai konfliktusok miatt is, és amikor azt hangoztatjuk, hogy jaj, hát a nacionalista, populista hangok erősödnek, akkor erre azt mondanám, hogyha meg tudjuk akadályozni, hogy több millió európai politikailag kiszoruljon a társadalomból, akkor sokkal határozottabban szembe tudunk szállni az orosz befolyással Európában. Az első feladatunk az inkább az lenne, hogy a valódi biztonságot megteremtsük, és nem pedig az, hogy nyilatkozatokkal háborúzzunk, hanem tényleg erősítsük meg a balti államok biztonságát például, ők is vegyenek részt abban, ami Ukrajnával zajlik, a grúz helyzetet vegyük komolyan, és így tovább. Gyakran beszélünk erről, elmondjuk, hogy micsoda szörnyű autoriter rendszerről van szó, de aztán ugye látjuk, hogy a belga miniszterelnök jelenti, hogy az orosz fél milyen fontos partner, és hogy Machiavelli elveit követve teremtsünk békét a kereskedelmen keresztül, ahogy az elhangzott, Moszkvával, tehát inkább a biztonságra összpontosítsunk, védjük meg az államainkat, és ne keressük a saját tagállamok között ellenségeket. Tartsuk egymást tiszteletben, és így szembe tudunk szállni Oroszországgal. Köszönöm szépen, Jurek úr, még két hozzászóló van. Kérek mindenkit, hogy röviden beszélje, mert professzor asszonynak sietnie kell vissza a diákjaihoz. Ma délután órát tart nekik és ezért kérném, hogy tartózkodjanak a túlságosan hosszú nyilatkozatoktól, azért is, hogy hagyjunk időt professzorasszonynak arra, hogy választ adjon a kérdésekre. És Efsics úr itt van velünk, Sefcsik úr itt van velünk, és az ő jelenlétét is ki fogjuk majd használni. Hagyi Georgi úr következik. Köszönöm szépen. Köszönöm professzor asszonynak is, hogy eljött, csak egy kérdésem volna, ami nem nagyon erősen politikai. A kérdésem az az, hogy az isztambuli pátriárka és az orosz pátriárka közötti vita az ukrajnai püspökkel kapcsolatban hogyan, hogyan értékeli ezt a vitát? Ugye tudjuk, hogy Oroszország megpróbál közel-keleti egyházakhoz kapcsolódni, Szíria és más helyszíneken, tehát szeretném, hogyha erről szólna néhány szót. Köszönöm szépen, és Andrei Kovacsev következik. Köszönöm, Eduard, rövid leszek én is. 2016-ban volt egy állásfoglalás a stratégiai kommunikációról, a harmadik országok felé, konkrétan Oroszország felé, és két évvel az állásfoglalás után megvitattuk, hogy milyen a helyzet, mit lehet tenni, és nagyon örömmel látom, hogy több politikai frakció is támogatja ezt. Látják, hogy az Európai Unió valamennyi tagállamában egyre nagyobb fenyegetettség ez. Amit Asztravicius kolléga kérdezett, én is azt szeretném egy picit hangsúlyozni, hogy hogyan tehetnénk többet, hogy szembeszálljunk ezzel a propagandával, ezzel az orosz propagandával. A másik kérdésem pedig az, hogy hogyan támogathatnánk az orosz civil társadalmat a leghatékonyabban. Nagyon sokan egyébként, nagyon sokunkat egyébként úgy mutat be az orosz propaganda, mint orosz gyűlölőt, russzofóbot, de igaziból nem erről van szó. Mi szeretjük az orosz kultúrát, Csajkovszkit, az összes nagy művészt, Stropovicset, és így tovább. Tehát, hogy ennek semmi köze a jelenlegi politikai elithez Oroszországban. A gazdasági és politikai elitet ugye nagyon vonza a nyugati élet, a családjaik általában itt vannak, és közben mégis folytatják ezt a propagandát, és a nacionalista, populista mozgalmakat támogatják az Európai Unióban. Tehát két dolog, az egyik a stratégiai kommunikáció, a másik pedig, hogy hogyan támogassuk a civil társadalmat Oroszországban, és Oroszországot nagyon is szeretjük. Köszönöm. Köszönöm szépen, és tényleg az utolsó hozzászólója, Konszári asszony. Igen, én leszek az utolsó, és nagyon rövid. Mendrász asszony említette, hogy az EU-nak talán egy kicsit kritikusabbnak kellene lennie, és elemezni a múlt hibáit, ugye ezt az egymásra mutogatást az EU és Oroszország között, hogy ez folytatódik. Tudjuk, hogy ez nem win-win helyzet, hanem pont az ellenkezője, itt ezen mindenki csak veszít. Kérem, beszéljen erről többet. Mik lehetnek a fő okai annak, hogy legyünk önkritikusak? Miért legyünk önkritikusak? Köszönöm, professzor asszony. Köszönök a lehető legrövidebben válaszolni a kérdésre. Egyrészt, mert van a következő előadónk, és remélem, hogy segíteni is fog majd nekem válaszolni a kérdésekre. Rostovicius úr, hát neki köszönettel tartozom, mert valójában ő kiemelte azt a dolgot, amire időm nem maradt, de második legfontosabb dologként akartam volna beszélni róla. Igen, amit ön mondott, az abszolút igaz. Talán egy kis egyet nem értés a korreláció kérdésében van köztünk. A tényekben egyetértünk, a tünetek helyesen vannak leírva. Ugye a kérdés az, hogy hogyan értelmezzük a korrelációt ezek közt a dolgok között, mondjuk az, hogy az EU támogatja Ukrajnát, és Salvini úr jelens, a Salvini jelenséget Olaszországban, vagy a bevándorlás, illetve a bevándorlási áradatokkal kapcsolatos információk, illetve Salvini és a Cinque győzelme Olaszországban. Ezek hogyan függnek össze? Miközben Spanyolországban egy teljesen másfajta új kormány állt föl. Ez szerintem önök számára, képviselők számára ez a legfontosabb kérdés talán. Hogyan lehet kombinálni ambiciózus eh, uniós politikákat konzekvens belső politikákkal. Mert az biztos, hogy a májusi választások győztese az EU párti erők kellene, hogy legyenek. Ehhez szükséges az EU kommunikációjának javítása gyakorlatilag az összes fővárosban. És el kell magyarázni azt, hogy eh, a világ nem betege, nem, nem egy eh, új pestis által sújtott, amely megjelenik eh, a trumpizmusban, Salviniben, és a lengyel barátainktól elnézést kérek, de a lengyel kormányra is gondolok, vagy Magyarországra. Nem gondolom, hogy így kellene néznünk ezeket a dolgokat, ugyanis ezek a tünetek egy sor másik országban is léteznek, és alapvetően ezek belső társadalmi kérdésekre vezethetők vissza. Lengyelországban vagy Görögországban is egyaránt és éppen ezért nem értek egyet azzal a megjegyzéssel sem, hogy az orosz kormány és az orosz hadsereg azok nagyon erősek és hódítani akarnak. Nem, én nem láttam olyan tényalapot, ami, ami ezt támogatja. Donbassban ők nem hódítanak, ők ott le vannak ragadva. Szíriába se hódítanak. Tehát szerintem ezt kell tovább gondolni. Egyébként én nem azért utazok Moszkvába, hogy tényeket találjak, hanem gyakorlatilag a kollégá, az ottani kollégáktól és barátaimtól én információt akarok kapni. És ráadásul előadást tartok Európáról és az Európa európai politikáról, mert ők azt mondják nekem mindig, hogy hallgatva az angol nyelvű médiát, ugye az oroszok úgy érzik, hogy ők alábecsülik, ezek az orosz értelmiségek, hogy ők alábecsülik Európát, mert nem csak az orosz média mondja azt, hogy az EU gyenge, hanem még az EU-n belüli média is azt mondja, hogy az EU gyenge és széteső. Tehát ezt az információ áramlást kell javítani, fellépni a hamis hírek ellen, a dezinformáció ellen. Szerintem egyébként teszünk megfelelő lépéseket. Ezen kívül fel kell építenünk a saját narratívánkat, és eladni a jó híreket, mert van azért egy sor jó hír Európában, hogyha összehasonlítjuk a világ más régióival, akkor azért a legtöbb ember örül, hogy Európában él. A Lengyelországra vonatkozó kérdést azt Bartra testálnám. Nagyon örülök annak, hogy Lengyelország a közelmúltban ünnepelte a századik születésnapját, azok az országok, amelyek függetlenné váltak, nem is tudom, száz éve, harminc éve, mind, mindannyian tudják, hogy ha nacionalistává válnak, vagy nem akarják megosztani a szuverenitást, a védelmet az, az az ő társadalmaikra nézve nem túl jó. És aztán ezzel át is evezek egy másik kérdésre, hogy koncentráljunk a valódi biztonságra. Mi a valódi biztonsága? Az a személyek biztonsága, nem? Meg az, hogy meglegyenek az intézmények, amelyek megvédik a polgárokat. Én azt gondolom, hogy a valódi biztonság az az EU tagállamok és népesség biztonsága, az erőforrások és az intézmények biztonsága, de ehhez oda kell figyelni a szomszédok biztonságára is, mert gyakorlatilag nincsenek határok a régi hagyományos értelemben amennyiben nem védjük meg a grúzokat, ukránokat, tunéziaiakat, valójában akkor nem tudjuk megvédeni a tagállami polgárokat sem az EU-n belül. Ehhez új gondolatokra van szükség, illetve arra, hogy elmagyarázzuk a kormányoknak, hogy mennyire komplex fogalom a biztonság mostanában. Bartra testálnám a patriarhátussal kapcsolatos kérdést is, és aztán az általános kérdést, amely az utolsó kérdés volt, hogy el lehet a civil társadalmat jobban támogatni valójában nem a civil társadalmat kell támogatni, hanem a demokratikus intézményeket, a társadalmat, a jobb politikát, szakpolitika kialakítást, ezt sokféle módon el lehet érni, és biztos vagyok abban, hogy az ön jelentésében képviselő asszony sok ilyen ötlet lesz, egyébként én felajánlom a saját szolgálataimat. Engem szoktak azzal vádolni, hogy én ruszofób vagyok, de valójában 40 éve utazgatok Oroszországban, imádom az országot. Az uralkodó elittel kapcsolatban viszont komoly fenntartásaim vannak. Ami az utolsó megjegyzést illeti, hogy olyan helyzet van, hogy mindenki veszíthet, tehát lose-lose, Szerintem nem, nem erről van szó. Szerintem Moszkvát meglepte a 2014-es erős reakció és a szolidaritás. Ők azt hitték, hogy az ő szempontjukból win-win lesz a helyzet, de mi ezt nem hagytuk. És a mi szempontunkból ez nem lose-lose. Volt egy ö, olyan közbevetés, ami mikrofon nélkül hangzott el. Ö, ezt is Bartra hagynám, hogy esetleg győzködje önöket, hogy van-e kockázata a lose-lose helyzetnek. A, amennyiben van ilyen kockázat, akkor az, amit most mi itt elmondtunk, az csak még fontosabb természetesen. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, tisztelt képviselők, professzorasszony. Köszönjük, hogy eljött ide és megosztotta ezeket a dolgokat velünk. Nagyon hasznos volt. Örülünk neki. Most akkor folytatjuk, és élünk Sefcsics úr jelenlétével, illetve a az ebből fakadó lehetőséggel. Nagyon sok mindent érintett már a professzorasszony. Itt eh, én inkább azt kérném öntől, hogy fogalmazza meg a legfontosabb üzeneteit oly módon, hogy maradjon idő a kollégáknak arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, öné a szó. Köszönöm, um, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek um, önökkel, és köszönöm ezt a lehetőséget. Én a European Political Strategy Centernél vagyok uh, tanácsadó, ami az Európai Bizottságnak egy uh, kutatóközpontja, tehát uh, saját kutatói véleményemet mondom el, nem pedig nem pedig az Európai Bizottság álláspontját képviselem. Egyébként annak idején én magam is tanítottam a Science Szeretnék beszélni arról, hogy milyen kihívást tartogat számunkra Oroszország, illetve milyen stratégiát kell ezzel szemben felvonultatni. Először is megpróbálom geopolitikai kontextusába helyezni az EU-orosz kapcsolatokat. A paradigmatikus jellemzője a világnak jelenleg a nagyhatalmak közti verseny, az autokrácia és a demokrácia versenye. Korábban úgy gondoltuk, hogy már a múlté ehhez képest visszajött, és ez alakítja a geopolitikai terepet, miután 25 éven keresztül a nagyhatalmak alapvetően egyetértettek. 1989 után békés kapcsolatok voltak Kína, Oroszország, az Egyesült Államok és az Európa között, sőt, politikai-gazdasági konvergenciában reménykedtek a nyugati vezetők. Oroszországot egy kialakuló demokráciának tartották, és akkor valójában az forduló még a NATO tagság is szóba kerülhetett. Nyilván voltak kivételek, például a koszovói beavatkozás, vagy grúziai katonai beavatkozás 2008-ban Oroszország részéről, de a konszenzus az az volt, hogy együtt működnek a nagyhatalmak, Oroszország beleegyezik abba, hogy a NATO kitágítsa saját területét, Oroszország csatlakozott a, az Európa Tanácshoz, a G7-ből G8 lett, Oroszország csatlakozott a WTO-hoz, aláírtak egy új fegyverkorlátozó szerződést, szerződést, egyetértettek Afganisztánban, és Oroszország felhatalmazta a NATO líbiai akcióját is a biztonsági tanácsban. 2014 volt a fordulópont, bár korábban is voltak kisebb ellentmondások, egyet nem értések a Krím maga Oroszországhoz csatolása gyakorlatilag megszegte a világrendet. Ezt folytatták az oroszok Szíriában, ahol jelentős katonai beavatkozást hajtottak végre 2015-ben az Assad rezsim oldalán, szembe szállva az európai és amerikai eh, reményekkel és politikával, miszerint eh, ott egy demokratikus átalakulásra lett volna szükség. 2016-17-ben további orosz lépések mutatták azt, hogy a hidegháború óta leghűvösebb a viszony. Európa nagy kihívása marad az elkövetkezendő öt évben Oroszország. Az, hogy Nagy-Britanniában ideggázt alkalmaztak egy volt kém ellen idén, ez csak egy a legújabb konfliktusok között. Noha a biztonsági kihívásokat általában az emelkedő hatalmak szokták okozni. Oroszország esetében a stagnálás az, ami destabilizálja ezt az európai rendet Oroszország tudatában van annak, hogy az elmúlt 25 évben anyagilag nem haladt előre, és ez a jövőben sem várható e, fejlett országok között egyedülállóként csökkent a népessége, e, és alig nagyobb a GDP-je, mint a hidegháború végén. Nagyon kevés szoros szövetségese van, és gazdasági együttműködése is elérték a csúcsot. E, Oroszország lehet érvelni, már nem egy igazi hatalom, hanem regionális hatalom, regionális befolyással. Ennek ellenére Oroszország úgy lép fel, mint egy nagy hatalom és bizonyos körökben ezt el is fogadják. Oroszország komolyan befektet a hadseregébe, az elmúlt hat évben jelentős mértékben növelte a katonai kiadásokat, 4,3% a GDP-ből a katonai kiadás, ami sokkal magasabb, mint a kínai, amerikai vagy európai érték. Ez azonban nem feltétlenül fenntartható. A az egyik fontos sikere az EU politikának a szankció volt, és ha megnézzük a szankciók eredményeit, akkor azt látjuk, hogy az EU, Oroszország, Kanada és Japán évi egy másfél százaléknyi GDP-nyi kárt okoznak Oroszországnak ezek a szankciók úgy tűnik sikeresek, és valójában visszafogják az orosz katonai kiadásokat. Gazdasági nyomás 2015-2016-ban ahhoz vezetett, hogy Oroszország GDP-je csökken, és 20%-kal kénytelenek voltak a katonai kiadásokkal csökkenteni 2017-ben. 2000 és 2014 között megháromszorozódott az orosz katonai kiadás, évente mintegy 8%-kal nőtt, noha a Kreml továbbra is agresszív. A cél az, hogy az ukrán egy konfliktust felszámoljuk, ez azonban nem való valósult meg. Az, hogy Oroszországot megszorítjuk, az azt eredményezte, hogy Oroszország katonai kérdései növekedtek 11 százalék, illetve 14-15 százalék az elmúlt két, 15-ben és 16-ban. Oroszország világban játszott szerepe gyakran destabilizációt okoz, káoszt akar teremteni, elnyomni a demokráciát, megszállta a megszállta a Krimfélszigetet és beavatkozott Kelet-Ukrajnában tízezer halálesetet okozva. További fenyegetés Ukrajna szuverenitására és a e területi egységére nézve az orosz fellépés. Ehhez képest az ukrán kormány még hatalmon maradt, és meglepően kemény a polgári társadalom ellenállása és az elmúlt nép évben a kievi demokraták nem fenyegetik jobban Oroszországot, mint a rigai vagy tallini demokraták. 2015-ös szíriai beavatkozás akár sikernek is leírható, hiszen erődemonstrációt tartottak, és nagyhatalomként jelenhettek meg, stabilizálták szövetségesüket, az Assad rendszert, miközben destabilizálták Európát azzal, hogy hatalmas mennyiségű menekült elárasztották el gyakorlatilag Európa alásása továbbra is a fő szempont, Grúziában és Ukrajnában is. Az volt a fő cél, hogy megakadályozza a NATO további bűvülését és szeparatista taktikákat támogasson. Az új nemzeti stratégiája a NATO-t hibáztatja és nemzetbiztonsági kockázatnak tartja. Azt mondják, hogy a hagyományos orosz morális értékekért szállnak ki külső ideológiák expanziója ellenében. Az orosz döntéshozók az EU-t és NATO-t ugyanazon érem, érme két oldalának tartják, hosszú távon pedig mind a két intézmény kiürülését szeretnék elérni. Ugyanakkor Oroszország a világ GDP-ének csak 2%-át adja, ami kevesebb, mint Dél-Koreáé, illetve az elmúlt 25 évben 0,5%-os éves növekedést tudott csak elérni. Mindezek kevésbé teszik vonzóvá a saját modelljét Nyilván katonai eszközei lehetővé teszik, hogy felforgatóként még megjelenjen a világban, de kis gazdasága miatt igazi fenyegetést nem tud jelenteni. Opportunista módon a lehetőségeket fogja megragadni Líbiában, Jemenben vagy Afganisztánban, ott, ahol tudja annak érdekében, hogy a nyugatot destabilizálja. Putyin további uralma 2018 után arra utal, hogy a Kreml középtávon nem fogja megváltoztatni a politikáját, és az EU-nak erre fel kell készülni, erre kell reagálnia, és akkor most már tényleg befejezném az EU eddigi stratégiájáról szólva, illetve arról, hogy hogyan reagáljunk. Európa ereje a belső belső egységében van, ahogy Mária is mondta, az EU Oroszország stratégiája öt elvben foglalható össze, ami egy kapcsolatfenntartás és keménység mixe, ahol kell, szembe kell szállni, ahol lehet, ott együtt kell működni. Ez a vegyes hozzáállás jellemzi az Európai Uniót, és ez helyén is van. Hatodik elfként meg lehet fogalmazni a G7-es partnerekkel való együttműködést, szakpolitikai koordinációt. Ez egyébként már a háttérben megtörtént. Ez feltételez, ez kell ahhoz, hogy sikeres legyen a stratégia. Meg akarja osztani a transatlanti közösséget Európa, ez alapvetően kudarcot vallott. A transatlanti egység azonban nem marad meg automatikusan, és nem lehet azt adottságnak feltételezni, tehát továbbra is koordinálni kell középtávon Európa kapcsolatai Oroszországgal közös érdekek mentén valósulhatnak meg, terrorizmus elleni fellépés, klímaváltozás, atomfegyverek elterelése, Oroszország külpolitikai céljai arra irányulnak, hogy gyengítsék a belső ellenzéket, és nagyhatalomként akarnak fellépni. Oroszország igazi nemzeti érdeke az, hogy kibéküljön nyugattal, ez azonban nem lesz látványos, mert ezt aláássák a Kreml aggodalmai, illetve az autoriter rezsim fenntartásának kívánalmai. összességében az EU-nak eltökéltnek kell maradnia és kitartani a stratégia mellett, ez a döntéshozatali eljárás hosszú, konszenzus alapú, szabályokon alapul. Valójában ez egy előny, mint egy nagy flotta az EU és tagállamai sokáig tart, míg elketelőződnek, de hogyha döntenek, akkor kitartanak amellett a célok eléréséig, függetlenül attól, hogy ez mennyire sok ideig tart. Köszönöm, és akkor most szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm szépen. Akkor most megadom a szót, ha kérdezni kívánnak, vagy hozzá kívánnak szólni. Seems we are exhausted. Úgy tűnik, hogy mindenki kimerült. Okay. Sandra, don't wait and give us your... Sandra, ne is várj, és vond le a következtetéseket akkor. Köszönöm szépen, Edward. Tudom, hogy a kollégáim nagyon tapasztaltak és értik az orosz politikát néhányan belülről, néhányan kívülről, és ez egy óriási alapja ennek a jelentésnek. Ugyanakkor óvatos vagyok, valóban kihívás az, hogy az EU-Oroszország politikai kapcsolatokról egy jelentést készítsünk. ez EU és Oroszország egy politikai konfliktus előtt áll, itt nem igazán lehet talán a háborús szót használni, Én nem szívesen használom a háborús szót. Hagy mondjak egy példát. Meglepő és komoly dolog az, amikor a jelen média arról szól, hogy egy NATO ország védelmi minisztere azt mondja, hogy Oroszországgal kiber háborút folytatunk. A holland védelminiszterrel is volt egy um, interjú, és uh, ez is mutatja, hogy milyen trendek vannak a mi kapcsolatainkban Oroszországgal, viták, összeütközések, konfliktusok. Az A finn védelmi miniszter az orosz nagykövet is bekérette, mert gondok voltak a GPS rendszerrel, tehát mindenképpen Oroszország nagymértékben megpróbálja befolyásolni a politikai társadalmi folyamatokat országainkban. Konfliktussal nézzünk szembe, amely katonai, nem katonai eszközöket is alkalmaz úgy, hogy politikai célokat érjenek el. És ez a fő veszély. nem csak Oroszország alkalmazza ezeket az eszközöket, más autoritár országok is, ezt a szakértő is elmondta, hogy a demokrácia és az autoritarizmus közötti harc ismételten előkerült, Kína és Irán a másik két ország, amelyekre gondoltam. Ez egy olyan fajta összeütközés, amely a nyílt társadalmak ellenálló képességét teszi próbára különböző módon. Az ellenálló képességünket kell növelni, de el kell gondolkodnunk azon, hogy proaktív módon járjunk e- el. Az egyik kritikai probléma, amelyet szembe kell néznünk, az az, hogy nincs közös megállapodás, nincs közös definíciója az ilyenfajta új konfliktusoknak. A kibertér kevés nemzetközi megállapodásra rendelkezik a szabályokat illetően. Még akkor is, hogyha orosz ügynöket alkalmaznak arra, hogy EU területen öljenek meg embereket, mint azt látok Salisbury-ben, akkor is azt látjuk, hogy ez nem elsősorban katonai jellegű ez a konfliktus. Itt főként a hírszerzés, illetve az elnöki igazgatás vívja ezt a konfliktust. A hackerek, oligarchák, PR szakértők, fizetett tiltakozók, sokkal hasznosabbnak minősülnek, mint a, a katonai felszerelés, tankok. Az Oroszország egy teljes konfliktusos megoldást alkalmaz, egyfajta matroska báb, Sefcsik úr és Mendres azt is hangsúlyozták ezeket. Azonban vannak igazi háború jellemzők is, ez megvan az orosz szakértőknél, mint a Karaganovnál, úgy gondolja, hogy egy új globális háború alakulhat ki, és párbeszédet javasol az EU-val, úgy, mint biztonsági partnerrel, amely megakadályozhatja a háborút. Ez talán a józanész hangja. Ugyanakkor a nagy elképzelés az európai hadseregről nagyon különböző visszhangokat kelt Moszkvában és Washingtonban. Moszkvában az európai hadsereget a NATO gyengülésének tartja és üdvözölje, e, és üdvözli ezt, hiszen ez a nato gyengíti, Hadd térjek vissza az EU-Oroszország kapcsolatokhoz az öt irányelve az EU politikának Oroszországgal szemben, amit 2016-ban fogadtunk el. Az egyik, az egyik ezek közül a szelektív szerepvállalás. Ezt egy kicsit kiban ki kell dolgoznunk a fontos érdekek területén. Ugyanakkor még mindig habozok az együttműködés szót használni, és a párbeszéd szót sem használom szívesen, ugyanis ehhez két félre van szükség, amely mind a két, mindkettő érdekelt ebben. Szerintem a jobb kifejezés a konzultáció és a kommunikáció. Jelenleg és valószínűleg a közeljövőben is a szelektív szerepvállalás az az lesz, hogy fenntartjuk a státuszkót, és nem engedjük a jelenlegi helyzet rosszabbodását. Számos elképzelés volt, amit hallhattunk arról, hogy milyen területekre kell itt gondolni. Hadd osszak meg néhány ötletet. Az első az a bizalomképítő intézkedések különböző kontatjaink által a Donbassi régióban el kell érni a tűzszünetet, magas szintű párbeszédre van szükség az EU, az eurázsiai gazdasági térség, illetve átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokra van szükség az EU és a közép-ázsiai országok között ki kell használni az új sajámult kezdeményezést is, és egy átfogó megközelítésre van szükség az iráni nukleáris programmal kapcsolatban. Itt az, US, a, itt az EU és az és Oroszország közös érdekekkel rendelkezik. Szíriáról néhány szót hadd szóljak. Továbbra is ez egy vitatott kérdés EU és Oroszország között, ugyanakkor meg kell próbálni megtalálni a béke folyamat megtalálásának módját, a klímaváltozás, a környezet, az um, sarkör kérdése. Vannak területek, amelyekre nem hat ki a szankció. Itt gazdasági együttműködésre van szükség a szankció rezsimen kívül szociális integráció, az emberek közötti kapcsolat erősítése, a civil társadalom kapcsolatának erősítése, interregionális kapcsolatok. Maria Mendras beszélt eh, a különböző párbeszédekről, tárgyalásokról. Itt is ezeket lehet használni konflikt- a bizalomépítés érdekében. Köszönöm a szakértőknek, a kollégáimnak, akik elmondták véleményüket a problémákról, és remélem, hogy együttesen sikerül majd egy jó jelentést kidolgoznunk, amely megfelel, illetve ami tükrözi majd a státuszkót, és amelyel hangot adhatunk a reményünknek, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy előre mozdulhassunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sandra. Kíván-e valaki reagálni? Úgy gondolja, igen, csak néhány szót hadd mondjak. 2015-ös állásfoglalás, amit elfogadott a parlament, az igazából jó, és kiállt az idők próbáját a három évben, az elmúlt három évben. Nem igazán változtatná meg a stratégia irányát, amely főként amiatt is kiállta az idők próbáját. 2014-ben, 2015-ben, amikor ezzel a témával foglalkoztunk, akkor biztunk abban, hogy talán a dolgok megváltoznak néhány év múlva, de igazából úgy tűnik, hogy ez hosszabb ideig fent marad az új állásolásnak ezt tükröznie kellene. A másik pont sokkal fontosabb, mint valaha a G7, illetve a transatlanti együttműködés Oroszországgal. Itt is szükség van egyfajta stratégiára, mert egyenileg senki sem lesz képes sikeres, senki sem lesz sikeres Oroszországgal szemben, csak kollektív módon. Végezetül pedig Európa és a transatlanti közösség igazi tesztje az orosz kapcsolatok szempontjából az az, az Ukrajna lesz. Nem hiszem, hogy Oroszország és Ukrajna elválasztható egymástól, ezt együtt kell kezelni. Hogy itt lehetnek specifikus politikák, Ukrajnának nyújtott gazdasági támogatás, jogállamiság, szakértői tanácsadás, hogyha ez a lesz egyfajta intézményesített előre mozdulás, az része lesz egy szélesebb körű Oroszország stratégiának, és mindenképpen érdeklően fogom elolvasni az örök jelentését és állásfoglalását. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy eljött és részt vett ebben a vitában. Ezzel lezárjuk a nyilvános meghallgatást az EU-Oroszország kapcsolatokról november 26-án lesz, december 6-án lesz a következő ülésünk. Egyéb pontok, ilyen nincs ma. Szép hétvégét mindenkinek élvezzék a napsütést, az ülést lezárom.